Üdvözlök mindenkit, többek között a tolmácsokat is. A tolmácsok is üdvözlik az ő hallgatóságukat. Mielőtt elkezdjük a mi workshopunkat, a közösségi szabályozások mezőgazdasági szektor ágazatra való kiha- versenyképességére való kihatásáról, a három oldalú tárgyalásról szeretnék információkat adni, amelyekre múlt pénteken került sor. A poszei témáról van szó, és tudják, hogy ezt a következő heti ülésünk napirendjére vettük, ám a jelentéstevő sajnos már nem tud itt lenni. A híres, mi több most már hírhet izláni, izlandi vulkán miatt. Éppen azért röviden beszámolnék arról, hogy meddig jutottunk a munkában, és milyen eredményeket értünk el. Először is elmondhatom, közölhetem, beszámolhatok róla, hogy sikerült egy kompromisszumot találnunk május 5-én, ahol a ultraperifér régiók mezőgazdaságáról van szó. Itt az Európai Parlament és a tanács tárgyaló fele közösen az Európai Bizottság képviselőjével dolgozták ki ezt a kompromisszumos javaslatot. Köszönöm is a bizottság képviselőjének ezt a munkát. Valóban a mi szakbizottságunk célját jól el tudtuk érni, melynek lényege az volt, hogy az Azóri szigetek számára kivételi rende, kivételes rendelkezést találjunk, hiszen az ő tej termékeik és a tej kvótáikat kellett átalakítani. Azután egy általános, állandó kivételi szabályt határoztunk meg a Kanári-szigetek számára, mégpedig annak érdekében, hogy a tejport növényi zsiradékkal használhassák a jövőben is. A szavazásról nem kerül sor, szavazásra nem kerül sor Strasbourgban, azért, de minél hamarabb szavazni kell azért, hogy minél hamarabb hatályba léphessen ez a szabály. A frakció, illetve Alves képviselő konszolidált jelentést készít elő ebben a kérdésben. Az árnyék jelentéstevő e konszolidált módosítók árnyék jelentős tevőinek is komoly munkája van, hiszen május 12-én lejár a határidő. A május 12-én 12 óráig kell tehát a plenáris számára a kompromisszumokat előterjeszteni, ezért tehát meg szeretném köszönni a tárgyalás vezetőinek és a résztvevő szevek, személyeknek a kompromisszumos munkát, de köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak is, hiszen így első olvasatban el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Nos, amennyiben további kérdés nem merül fel, abból indulok ki, hogy a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük, és elkezdhetjük a napi rend tárgyalását. Nos, először is tájékoztatni szeretném önöket, hogy a web streamen keresztül sugározzuk ezt a találkozót. El is kezdjük a munkát. Először is rövid bevezetőt tartok, utána pedig Ciolos biztos kap szót, akinek köszönöm is, hogy itt van körünkben. És mindig hálásak vagyunk neki, hogy késznek mutatkozik arra, hogy együttműködjön velünk. Nos, a workshopról a közösségi szabályok kihatása a versenyképességre. Ez egy nagyon fontos szempont számunkra, és ebből a szempontból a kereskedelmi normák és a kereskedelmi szabályok nagyon fontos szerepet játszanak. Éppen ezért nem tekinthető véletlennek, hogy ez a témakör a spanyol soros elnökség egyik prioritásának tekinthető. Espinoza tanácselnök úr ezt többször elmondta. A mai ülésünkön és a mai workshopunkon Szakbizottságunk mélyrehatóan vizsgálhatja meg ezt a kérdést. Szakértők részvételével, illetve a biztos és a tanácselnök részvételével is, akiknek még egyszer mondom, hogy köszönöm, hogy eljöttek. Hiszem, fontos kérdésről van szó, mégpedig arról, hogy az Európai Állatvédelmi és Élelmiszeregészségügyi élelmiszerbiztonsági előírásokat ne veszélyeztesse egy olyan piac, amelyekben, amelyben nem ugyanazon szociális értékek eh, érvényesülnek, mint a mi piacunkon. Vannak olyan versenytársak, akik rendszerünkön kívül állnak, és akik kisebb eh, szabályozási szintjükből versenyelőnyt kovácsolnak. Célunk és feladatunk tehát az, hogy mezőgazdasági rendszerünk versenyképességét megőrizzük, épp úgy, mint a szociális modellünket is, ezáltal a fogyasztók, a polgárok jogát is. Hatalmas kihívás előtt állunk. Ugyanis egy megerősödött, átlátható piacnak kell létrejönnie, amely a kölcsönösségen alapszik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az információkat az egyes termékekről kiterjesszük, és a termékek szociális értékét feltüntessük, ezen felül pedig fontos, hogy nemzetközi szinten a szociális és környezetvédelmi ökológiai területen normákat egységesíteni kell, megakadályozandó, hogy az európai szabályok ne versenyt, hátrányt jelentsenek a fogyasztók számára, hanem ö, egyenlő esélyt kínáljanak mindenki számára. Fontos tehát, hogy hatékonyan lépjünk fel. Látni kell, hogy a tárgyalások hogyan állnak, és látni kell, hogy ö, hogyan tudjuk ö, a garanciákat megteremteni. Röviden, de a biztos fog szót kapni, utána pedig Espinoza tanácselnök asszony. José Marizia Esponi, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság részéről is felszólal majd, aki az európai élelmiszeripari modell megerősítéséről beszél, azután Maria Angala Peribó az INEA részéről, az Olasz Nemzeti Mezőgazdasági Intézet részéről, az uniós adminisztratív akadályok és szabályok a mezőgazdaságban témáról beszél, utolsó felszólalósként pedig Abdan Hakin Hanu, Hamoudi az INRA, a Francia Nemzeti Mezőgazdasági Intézet részéről beszél, az uniós adminisztratív akadályok és szabályok a mezőgazdaságban témakörben, illetve az európai mezőgazdaságra gyakorolt hatás kérdését is boncolgatja majd. Természetesen az előadások után mindig lehetőségünk van arra, hogy vitázzunk, beszélgessünk egymással. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek, és ezzel már is megadom a biztosnak a szót. Merci, Paolo. Nagyon szépen köszönöm, Paolo. Tisztelt elnök úr, remélem, hogy mindenki lát engem ugyanis szeretném kifejezni, nagyon tisztelem ezt a parlamentet, úgyhogy alacsonyabb székre ültem, mint ön elnök úr, úgyhogy remélem, hogy azért kilátszom minden az asztal mögül. Lássuk akkor most ezt a nagyon fontos témát, amiről már számos alkalommal beszéltünk, és ami nem más, mint a közös mezőgazdasági politika jövője, az európai mezőgazdaság versenyképessége. Hogyha jól értettem azt a bevezető prezentációt, amit az imént az elnök úr megtartott, akkor ebből arra következtethettem, hogy jelenleg az egyik legfontosabb vita itt Európában éppen a mezőgazdasági politika jövője. Fontos, hogy megtartsuk, sőt, hogy javítsuk a versenyképességünket világviszonylatban, és hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a világpiacon az európai mezőgazdasági termékek rendkívül fontosak és rendkívül jó minőségűek. A szervezők, ennek a mai szemináriumnak a szervezői egyértelműen úgy vélték, hogy a mezőgazdasági termékek minősége, illetve a mezőgazdaság versenyképessége között megfelelő párhuzamokat kell vonni. Itt az Európai Unióban a gazdáknak nagyon fontos normákat és nagyon kemény szabályokat kell betartaniuk. Nagyon nagyok tehát az elvárások, azok az elvárások, amiket az európai fogyasztók és európai adófizetők állítanak a mezőgazdasági termékekkel szemben. Úgyhogy nagyon magas szintre jutottunk el a mezőgazdasági termékek minőségében és mennyiségében, megpróbáltunk a lehető leginkább önellátóak lenni, de mégiscsak a legfontosabb változás az, hogy egyre jobb minőségű termékeket hozunk létre. Természetesen ezeknek a termékeknek szépeknek, gusztusosaknak is kell lenniük, de mégiscsak az a legfontosabb, hogy megfelelő minőséget tudjunk előállítani. Mint említettem, számos normának kell megfelelni, szabványnak kell megfelelni, és ráadásul nem csak ezeket a normákat kell figyelembe venni, hanem például az állatjóléti szabályokat is. Úgy próbáltuk kialakítani az európai mezőgazdasági és élelmiszeripari modellt, hogy ez a lehető legjobban működjön, és a lehető legismertebb legyen világszinten itt Európában természetesen ismerjük a saját európai termékeinket, de világszinten is egyre ismertebbé válnak az európai mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek, úgyhogy fontos, hogy ezek tényleg jó minőségűek legyenek. A dohai ciklusban megvalósított kétoldalú, illetve többoldalú mezőgazdasági tárgyalások során Egyre ismertebbé váltak az európai termékek mindenhol a világon, és jó lenne, hogyha nem csak maguk a termékek válnának ismerté, hanem a mi elvárásaink is a jó minőség, és azok a szigorú normák, amiket alkalmazunk. Természetesen mindezeket a normákat úgy kell megvalósítani, hogy közben egy csökkentsük a saját gazdáink versenyképességét túlzottan kemény és komoly szabályokkal. Ezek a normák, amiket alkalmazunk, tulajdonképpen olyan normák, amiket maguk a fogyasztók kértek, tehát maguknak a fogyasztóknak a kéréseiből indultak ki ezek az alkalmazandó normák. A normákkal kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy ne legyen túlzottan bürokratikus ez az egész rendszer, hogy a gazdák tudják követni ezeket a normákat, és hogy ne magára a bürokráciára fektessük a hangsúlyt, tehát hogy ne vesszenek el a normák a bürokrácia labirintusában. Hogyha kívülről figyeljük az Európai Uniót, akkor külön kell választanunk az élelmiszerbiztonságot, a food safety-t, ahogy ezt angolul mondják, ezek ugyanis olyan normák, amelyekkel kapcsolatban nem vagyunk hajlandóak engedményeket tenni a nemzetközi partnereinkkel szemben. Itt ugyanis nem csak magának a terméknek a minőségéről van szó, hanem a fogyasztók egészségéről is, úgyhogy itt tényleg nagyon komoly elvárásokat állítunk, és ezekből nem vagyunk hajlandóak engedni. Ami a higiéniai és termékbiztonsági normákat illeti, ez is ugye az én tárcámhoz tartozik, de részben John Daly biztos kollégám tárcájába tartoznak. Még egyszer mondom, hogy ezekből a normákból nem vagyunk hajlandóak engedni, bármilyen kereskedelmi partnerről legyen is szó. Számos esetben megtörtént, hogy voltak olyan termékek, amiket egyszerűen nem engedtünk be az európai piacra, mert nem feleltek meg ezeknek a normáknak. Úgyhogy a bizottság mindig is nagyon komolyan járt el ezekben az ügyekben, és mindenkit biztosítatok afelől, hogy a jövőben ugyanilyen keményen fogunk fellépni. És most még egyszer visszatérve a normákra, már mondtam, hogy ezek európai igényekből indultak ki, környezetvédelmi célkitűzésekből, állatjóléti célkitűzésekből, és abból, hogy milyen típusú európai termékeket szeretnénk előállítani. És itt még egyszer szeretném hangsúlyozni a minőség fontosságát. Úgyhogy tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy először megszülettek az igények az európai piacon, és ezekhez igazítva születtek meg a normák. Ezeket a normákat európai jogszabályokba foglaltuk, és ezek most már teljesen kötelező érvényűek mindenkire nézve itt az Európai Unióban. Tehát ezek a normák nyilván nem önmaguktól születnek meg, hanem ezek igenis a fogyasztók érdekeiből indultak ki az elvárási szint magas, és ebből nem vagyunk hajlandóak engedni. Inkább azt kell elérnünk, hogy a világ minél több pontján, minél több gazdasági és kereskedelmi partnerünk alkalmazza ugyan ezeket a szabályokat. Természetesen ez nem egyfajta rejtett protekcionizmus, hanem igenis arról van szó, hogy csak olyan termékeket szeretnénk beengedni Európába, amelyek megfelelő minőségűek, amelyek tiszteletben tartják a környezetet, az állatokat, és amelyek fenntartható mezőgazdaságból származnak. Valószínűleg az egész világon szükség lesz majd változtatásokra, és így a nemzetközi normákat is meg kell majd változtatnunk. Számos vita folyik a WTO-n belül, a Codex Alimentariuson belül, és elmondhatom, hogy a bizottsági kollégiumban is volt egy nagyon fontos vitánk a kétoldalú nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban. És ott a biztosok közül többen is azt mondták, hogy igenis egyetértenek azzal, hogy a kereskedelmi tárgyalásoknál sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a közös értékeinkre, és arra, hogy partnereink is betartsák ezeket az értékeket. Szeretnénk, hogyha a fenntartható mezőgazdaság nem csak Európában érvényesülne, hanem mindenhol a világon. Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű, tudjuk, hogy ezt nagyon nehéz lesz megvalósítani, de ami tőlem függ, azt meg fogom tenni. És már most mondhatom, hogy a biztosi kollégiumból több más biztos segítségére is számíthatok, hiszen vannak olyan kérdéskörök, amelyek mások tárcájához tartoznak. Ezen kívül azt is meg kell néznünk, hogy a mezőgazdaság támogatási rendszereivel kapcsolatban hogyan járjunk el. 2013-tól új időszak indul, és akkor is erősítenünk kell majd ezeknek az értékeknek a garantálását az európai piacon. Tulajdonképpen a fogyasztóknak, a társadalomnak egy közös értéket hoznak létre a gazdák a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékekkel, tehát nagyon fontos, hogy ezek a termékek megfeleljenek minden normának. Harmadsorban pedig segítenünk kell a gazdákat abban, hogy jobban tudjanak kommunikálni azt is el kell érnünk, hogy mindenki megértse, hogy nem csak kereskedelmi szinten lehet hozzáadott értéke egy mezőgazdasági terméknek, hanem eszmei szinten is lehet ennek hozzáadott értéke. Ez is nagyon fontos része a minőségpolitikának, illetve az európai mezőgazdasági termékek sokszínűségének. Hogyha intelligensen, bölcsen kezeljük a mezőgazdasági termékeket, akkor az is javíthatja a versenyképességünket nem csak standardizált termékeket kell létrehozni, hanem olyan különleges termékeket is, amelyek esetleg specifikus normákat vagy specifikus értékeket tudhatnak maguk mögött. Fontos, hogy a fogyasztók ismerjék és megismerjék, felismerjék ezeket a különleges termékeket. Ez is tulajdonképpen része annak, hogy mindenki számára egyértelművé tegyük, hogy milyen komoly erőfeszítésekkel dolgoznak a gazdák. Van egy jogalkotási csomagunk a minőségről, amelyet most fogadtunk el. Ezen kívül itt van a Scotta jelentés is, amelyet a parlament készített el. Az ezekkel kapcsolatos vitában elhangzott megjegyzéseket figyelembe fogjuk venni. Egyébként a mi tárgyalásaink is folynak a tagállamokkal, és folytatódni is fognak. A minőség és a termékek sokszínűségének témakörében. Fontos, hogy minél szélesebb palettán mozogjanak a termékeink, és hogy ezek mindenhol ismertek és elismertek, felismerhetőek legyenek. A védett földrajzi jelölésen, a védett eredet megnevezésen és a különböző egyéb minőségbiztosítási rendszereken túl esetleg újakra is szükség lehet, új szabályokra is szükség lehet, az olyan helyi, specifikus, hagyományos termékekkel kapcsolatban, amelyek kevésbé ismertek. Itt most nem szeretnék belemenni a részletekbe, esetleg néhány különleges hegyvidéken létrehozott termékre gondolhatunk itt. A Scotta jelentésben megtalálunk minden részletet ezekkel a különleges termékekkel kapcsolatban, úgyhogy erről nem is mondanék többet. Úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten semmiképp sem léphetünk ki a versenyből, nem ez a jó megoldás hanem az a jó megoldás, hogyha nemzetközi kapcsolatainkban megpróbáljuk jobban érvényesíteni a minőségi európai termékeket, és megpróbálunk versenyképesebben fellépni. A mai vita talán más aspektusokra is kitér majd, olyanokra is, amiket én nem érintettem a mostani bevezetőmben. Szeretném elmondani, hogy minden kérdésre, véleményre nyitott vagyok, sőt, várom a javaslatokat is, azokat a javaslatokat, amelyek a termék differenciálás, illetve a minőségi csomag javítását szolgálják. A 2013-as időszakra próbálunk már felkészülni a közös agrárpolitikában, és minden olyan megjegyzés, ami ezt a munkát segíti, nagyon hasznos megjegyzés számunkra. A mezőgazdaság sokszínűsége és a minőségi termékek létrehozása egyértelmű célkitűzésünk, és ezt tudniuk kell a fogyasztóknak, az adófizetőknek is. Mindenképpen szeretnénk figyelembe venni az ő igényeiket, ebből indulnak ki azok a reformok, amelyeket szeretnénk elindítani a KAP tekintetében. Mindennyiunknak az a célunk, hogy olyan közös agrárpolitikánk legyen, ami minden egyes igényt és várakozást lefed. Nem csak minőségről van szó, nem csak mennyiségről, nem csak a termékek sokszínűségéről, hanem számos más aspektusról is sokszor nagyon egyszerű azt mondani, hogy jó, hát ez a kérdés túl bonyolult, úgyhogy akkor ezt hagyjuk, vagy halasszuk el. Nekünk viszont nem ez a célunk, hanem az, hogy közösen erőfeszítéseket tegyünk, hogy figyelembe tudjuk venni ezeket az elvárásokat a piac és a fogyasztók részéről. Szeretnék mindenki számára egyértelművé tenni, hogy próbáljuk segíteni az európai termékeket, és hogy nem vagyunk hajlandóak lemondani az igényekről. És engedjék meg, hogy egy pillanatra különbséget tegyek a normák, illetve a normák alkalmazása között. Egyrészt ugye itt vannak a normák, amikkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy egyszerűsítjük a helyzetet és csökkentsük a bürokráciát. Ugyanakkor azért elég magas ambíciós szinten kell mozognunk, tehát mégiscsak szükség van nagyra törő és komolyan, keményen megfogalmazott normákra. A normákkal kapcsolatban azt kell megvizsgálnunk, hogy van-e ezeknek hozzáadott értékük, amennyiben van, akkor igenis folytatni kell ezeket a normákat, illetve a normák alkalmazását. Köszönöm szépen a parlamentnek, hogy megszervezték ezt a vitát, és lesz majd egy vitánk a tanács keretein belül is ugyanebben a témában, ezek után a viták után majd levonjuk a következtetéseket, és folytatjuk a munkát. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen a magyarázatait, és köszönetet szeretnék mondani azért is, hogy ilyen készséges volt, és rendelkezésünkre állt, illetve meghallgatja az előadásainkat, ez a SZKOTA jelentése is vonatkozik, illetve a minőségre, amelyen a jelentés foglalkozik. Néhány javaslatunk minden bizonyal bekerülhet eh, a jogalkotási javaslatokba, amelyeket a bizottság a jövő őszig tervez elkészíteni. Most pedig a szakértőknek fogom megadni a szót először José Maria Espuninak, Elena Espinoza asszony még nem érkezett meg. José Maria Espuni az európai agrár élelmiszeripari modell megerősítéséről fog beszélni. Parancsoljon önni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mezőgazdasági szakbizottság ülésére, és állásfoglalásunkat a mezőgazdasági piac, illetve az európai agrári élelmiszer piac eh, megerősítése érdekében készítettük el. Három érdekcsoport eh, létezik ebben a kérdéskörben, a munkaadók, a munkavállalók, illetve a harmadik felek. Azt gondolom, hogy ezzel a lakosság érdekeit is képviseljük. Ezt a jelentést 128 szavazat mellett fogadtuk el, és egy ellenszavazat volt mindössze. Az új agrár élelmiszeripari politika az Európai Unió első olyan politikája, amelyet feltétlenül meg kell védeni. 50 éven keresztül igazítottuk ki a közösségi agrárpolitikát, és igyekeztük biztosítani azt, hogy ne legyen éhínség, minden polgár hozzáférjen az élelmiszerekhez, Fontos, hogy az Európában előállított élelmiszerek a környezet szempontjainak is eleget tegyenek, támogatjuk a helyi termékeket, és szeretnénk ezt a pozitív mezőgazdasági politikát folytatni. Vannak fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni. Először arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy olyan eszközökre van szükségünk, amelyek a, az áringadozásokat, a jelentős áringadozásokat megakadályozzák. Az áringadozások problémájával már mindannyian szembesültünk. Biztos úr is megemlítette azt, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy az élelmiszerek sokszínűsége megmaradjon Európában ami a származási országaikat illeti, a címkézést, egyszerűsíteni kell a címkézést és a technikai előírásokat is, illetve biztosítani kell azt, hogy ami a külső piacokat illeti, ezek számára is egyértelműbbek legyenek a szabályozások. Önök jól tudják azt, hogy nincs értelme annak, ha túlságosan bonyolultak a dolgok. Éppen ezért nagyon fontos kifelé és megfelelő reklám tevékenységet folytatni, az európai termékeket kifelé is reklámozni, hiszen ezek a termékek többletértéket jelentenek. Ehhez egy stratégiai vízióra van szükség a mezőgazdaság egész területén. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyen lehetőség a visszaélésre, akik domináns pozícióban vannak, ők ne tudjanak visszaérni a rendszerrel. A 15-ök Európájában három jelentős cég 80%-át vásárolta fel a mezőgazdasági terményeknek. Ez természetesen nem elfogadható. És nagyon sok olyan ország van, ahol egy felvásárló az összes termény 50%-át is akár fel tudja vásárolni. Hogyha az értékesítési rendszereket vizsgáljuk, akkor kiderül az is, hogy több mint 85%-a egy kézben összpontosul az értékesítési hálózatoknak. Ez rendkívül nagy arány, és a versenyhelyzet sem nevezhető tisztességesnek. Ahogy a biztos úr említette, említette sokkal jobban kell informálni a fogyasztókat, illetve az információs technológiát is jobban kell felhasználni az informálás érdekében. A mezőgazdaság területén vannak bizonyos saját igények is, amelyeket ki kell elégíteni, ezekre pedig tekintettel kell lenni az új mezőgazdasági politikában is. Fontos a mezőgazdasági szektort erősíteni, és fenntartható, hosszú távon is vállalható környezetvédelmi célokat is érvényesíteni kell. Fontos biztosítani azt, hogy javuljon például az integrált gazdálkodási módszerek aránya, az állatvédelem, illetve arról is gondoskodni kell, hogy a munkavállalókat korrekt módon kezeljék, és szociális védelemmel is részesüljenek. Nagyon fontos innovációkat is megvalósítani, csak így tudjuk biztosítani azt, hogy a mezőgazdasági termelés folytatódhasson, és csak így tudunk szembenézni a kihívásokkal. Ez pedig azt jelenti, mint említettem, hogy jelentős erőfeszítéseket kell tennünk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyünk sikeresek. Vannak olyan problémák, amelyeket még meg kell oldani. Európa a legnagyobb világszintű exportőr az élelmiszerek területén. A harmadik országokból érkező importot máshogy kezelik Európában, mint a saját termékeinket. Ez azt jelenti, hogy a visszakövethetőség az európai termékeknél teljes, az importált áruknál ez azonban csak korlátozott mértékben megvalósítható. Fontos, hogy szociális szempontból is vállalható legyen a versenyhelyzet a harmadik országokkal szemben, és nekik is ugyanazoknak a feltételeknek kell eleget tenniük, mint a saját gazdáinknak. Itt legfőképpen az állatvédelemre gondolok. A harmadik országokból érkező termékeknek nem kell ugyanolyan vám feltételeknek sem eleget tenniük, mint az európai termékeknek. A feldolgozott termékek egy harmada érkezik harmadik országokból. Fontos, hogy a takarmányozásban is erősítsük az európai szempontokat. Ha az Európai Unió egyértelmű előírásokkal rendelkezik, például nem használ génmanipulált termékeket, akkor ezt a harmadik országokból érkező terményeknél sem lehet megengedni. Fontos vigyázni arra, hogy ugyanazon feltételek szerint dolgozzunk. Jelentésünkben ellenezzük azt, hogy a génmanipulált termékeket Európában terjesszük. 200 millió eurótól esett el a mezőgazdaság, amiatt, hogy nem fair a versenyhelyzet. És természetesen ez egy olyan helyzet, amely elfogadhatatlan. Az élelmiszeripar a saját termelésünktől függ. Éppen ezért fontos, hogy megvédjük a tisztességtelen versenytől. Nagyon fontos, hogy a saját gazdáink ne legyenek hátrányos helyzetben a harmadik felekhez képest a saját piacunkon. A jelenlegi helyzet az európai jogalkotása vezethető vissza. Fontos megoldást találni, és lépcsőről lépcsőre kell leküzdeni az egyenlőtlenségeket. Nagyon fontos jobb ellenőrzést megvalósítani az importált termékek esetében, és fontos ugyanazokat a feltételeket érvényesíteni. A termékeink jó minősége fontos, hogy ismerté váljon nemzetközi szinten is. A kölcsönös elismerési rendszereket szintén erősíteni kell, és több harmadik országgal folytatott projektet kell megvalósítani. Például ami az állatvédelmet, a növényvédelmet illeti, támaszkodunk a fejlődő országokkal való együttműködésre is, a nyersanyaggyártókkal, akik egész Európát látják el, és nagyon fontos a minőségi normák érvényesítése. Reméljük, hogy sikerül javításokat elérnünk. Nagyon fontos például a fejlesztési segélyhez felhasznált eszközöket úgy felhasználni, hogy az említett aspektusok is érvényre jussanak. Gondoskodnunk kell arról, hogy az ipart erősítsük. Mindaz, ami a minőségi normákat illeti, mint pedig a fejlődési lehetőségeket. Nagyon fontos, hogy ez a jelentés felhívja a hangsúlyt arra a mezőgazdaságban, hogy az elmúlt 15 évben a nagy cégek egyike sem e, tudott külföldön gyökeret verni. És ez természetesen problémát jelent. Nagyon sok munkavállaló van ezen a területen, és nagyon fontos, hogy ők méltó és szociális szempontból is elfogadható foglalkoztatásban részesüljenek. Elnök úr, mi azt gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy a jelenlegi helyzet javuljon. És szeretnénk néhány adatot is bemutatni. Ez azt jelenti, hogy 965 milliárd euró ez több mint 99%-a az üzemeknek, amelyek kis és középvállalkozások, és 57 milliárd euró értékben importálunk, az export volumen pedig 185 milliárd eurót terült ki. A nemzetközi kereskedelem 75%-át a mezőgazdaság tette ki, 98-ban ez az arány pedig 94% eh, volt, tehát idővel csökkent ez az arány. Jelenleg 4,4 milliárd eh, foglalkoztatott van ezen a területen, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a GDP-hez. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük az előadását. Időközben megérkezett a eh, soros elnökség képviseletében Elena Espinóza asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött, üdvözlöm őt. Ezt a workshopot már elkezdtük. Mindenki megtartotta az előadását, és már szó esett arról, hogy a versenyképesség és a kölcsönösség nagyon fontos a spanyol soros elnökség számára. José Maria Espuni, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviseletében utalt arra, hogy mit jelenthetnek ezek a versenyhelyzetbeli nehézségek a saját eh, termelőink számára, illetve az Európán kívüli termelők eh, számára, akik amúgy nem teljesítik a magas európai előírásokat. Fontos, hogy hangsúlyozzuk, büszkék vagyunk a magas eh, standardokra, és most pedig, kedves Elena, meg is adom neked a szót, utána pedig a másik két szakértő kap majd szót, parancsoljál. Señor presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, señor comisario, señorías. Tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is elnézést szeretnék kérni a késésért. Mindenki tudja azt, hogy jelenleg Európában ismét nehézségeink vannak a reptereken. Az izlandi vulkán továbbra sem pihen. Hát in medias rész, el is kezdem az előadásomat. Mi európaiak büszkék lehetünk, mégpedig joggal, arra, hogy magas minőségű élelmiszereket állítunk elő. A gazdák, a földművelők és állattenyésztők a termékeiket a társadalom fejlődéséhez igazították. Európa lakossága folyamatosan növekedett, és ezáltal az élelmiszer kínálat is növekedett. Nagyon sok kihívás volt, és nem pusztán arról van szó, hogy élelmiszereket kell az európai piacra tenni, hanem a világszintű piacon is más szerepet kell betöltenie az európai mezőgazdaságnak saját sajátosságokkal a közösségi értékeknek és feltételeknek megfelelően. A kontinensünkön az állattenyésztés és a földművelés egyre erőteljesebben vált alkotó elemmé az élelmiszer termelésen kívül más szolgálatok is léteznek, például táj alakítás, a többi környezetvédelmi feladatok. Ma körülbelül Európa felét, felén történik mezőgazdasági művelés, és 18,6 millió ember dolgozik a mezőgazdaságban. Ez körülbelül 8,6%-át teszi ki Európa teljes lakosságának. Az agrárélelmiszeripar alapvető pillére az európai szekunderiparnak. Korábban pusztán, korábban pusztán feldolgozóként működtünk, most pedig többletértéket teremtünk. Ez a fejlődés azt mutatja, hogy fontos volt a különböző mezőgazdasági reformokat is véghez vinni, nem csak a polgárok igényeinek kell eleget tenni, hanem a piaci feltételeknek is. A külkereskedelmi számok is azt mutatják, hogy az Európai Unió kettős szerepet tölt be. Egyrészt mi vagyunk a legnagyobb exportőrök a világon, és a legnagyobb mezőgazdasági termék importőrök is. Az európai agrárélelmiszeripari szektor 4%-át teszi ki az európai GDP-nek. Az üzenet egyértelmű a mi modellünknek, meg kell felelnie az európai polgárok igényeinek és fogyasztók igényeinek. Ez pedig azt jelenti, hogy versenyképeseknek kell lennünk, nem csak befelé, hanem a nemzetközi piacokon is. Ez pedig azt jelenti, hogy a verseny a piacok megerősített nemzetközi válásának is része, illetve a piac nyitásnak is. Ez bilaterális és multilaterális egyezmények kapcsán jött rétre. Itt mutatkozik meg az a keresztút, amely előtt az európai agrárélelmiszeripar áll. Alkalmazkodni kell a nélkülözhetetlen kihívásokhoz, illetve a változásoknak is meg kell felelni. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a fogyasztók újból bizalmat bizalommal legyenek az európai termékek iránt, és ez nekünk sikerült, erre büszkék is vagyunk. Nagyon fontos a fogyasztók igényeinek eleget tenni, illetve a gyártók igényeinek is. Ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy létezik egy tényleges európai agrár élelmiszeripari modell. Ez a modell számos igényt takar, amelyeknek a mi termelésünknek eleget kell tenniük. Olyan sokrétű kérdésekről van szó, mint az állat és növényvédelem, a takarmányok minősége és az élelmiszerek minősége. Ezek a garanciák plusz költségeket jelentenek, hiszen az Európai Unióban használatos játékszabályok nem ugyanazok, mint amelyek a külső piacokon érvényben vannak. A többiektől is ugyanolyan feltételeket kell megkövetelnünk tárgyalások során. És fontos harmonizált feltételeket teremteni a belső kereskedelmi tevékenységeinkhez is. Tehát magas szintű harmonizálási standardokat kell biztosítani a közösségben, ami a növényvédőszereket és állatvédelmet illeti, illetve az állatjólétet, a környezetvédelmet és a minőség biztosítását, az élelmiszerek minőségének javítását, az említett szempontok érvényesülése rendkívül fontos. Jogalkotási munkánk során fontos a fogyasztókat is erőtérbe helyezni, illetve őket megfelelő módon informálni. Nagyon fontos bizonyos normák érvényesítése, nem szabad a termelőket sem túlterhelni, hiszen e, ilyen esetekben ők válhatnak a leggyengébb láncemmé. És a legtávolabbi láncemeké is. És ha ezek a láncemek kiesnek, akkor az egész hálózat tönkre mehet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy eltökélten folytassuk ezt a munkát, és biztosítsuk azt, hogy az EU továbbra is kiszolgálja a külső és belső élelmiszerpiacokat, illetve olyan mezőgazdasági termékeket bocsásson piacra, amelyek nem károsak, és amelyek tényleges közösségi javakat jelentenek. lehetőség van arra, hogy különböző szabályozásokat hozzunk, illetve az előírásokat javítsuk. Ez azt jelenti, hogy fontos a fogyasztók érdekeinek érvényesítése, illetve az üzemeltetők érdekeinek szem előtt tartása is. Nagyon fontos egy széles körű szociális konszenzust teremteni hatástanulmányok alapján, és fontos elemezni azt, hogy a gazdaságnak milyen hatásai van az összes érintetre, nem csak a belső piacra, hanem a világpiacokra. Nagyon fontos, hogy ne boruljon fel az egyensúly, illetve ne szülessenek szükségtelen akadályok. Szükség van arra, hogy az európai agrármodellhez hűek maradjunk, és ez az alapvető eleme fáradozásainknak. Továbbra is fáradozunk azon, hogy a termelési modelljeinket jobban elismerjék. Az Európai Uniónak modelljét erősítenie kell a WTO tárgyalásain belül is, és meg kell próbálnunk igazságos és kölcsönös feltételeket, egymás által kölcsönösen elismert eh, feltételeket érvényesíteni kereskedelmi partnereinkkel szemben is, és nagyon fontos az image javítása is. Annak érdekében, hogy a stratégiai világpiacokon jobb legyen a hozzáférés, és fontos, hogy nemzetközi szinten továbbra is versenyképesek maradjunk. Fontos a harmadik országokat az előnyökről tájékoztatni. Ez egy szükséges kezdeményezés, amelyet Európának közösen kell megragadnia. Az európai agrárélelmiszeripari modell fontos, hogy koncepcióként kerüljön bemutatásra, az európai fogyasztók ezt modellként ismerhessék meg. Ők a fő haszonélvezői ennek a modellnek. És ebből kiindulva a fogyasztókkal szemben a saját termelési modellünket is be kell mutatnunk, annak érdekében, hogy a fogyasztó értékelje a saját termékeinket, teljes mértékben tisztában lehessen azzal, hogy mit vásárol. De a fogyasztók azok, akik értékelik a terméket, és ezek kulcsfontosságú elemek a közösségi eljárásban. Fontos, hogy a fogyasztó felismerje ezt a többletértéket, és fontos, hogy a piacra jutatásnál ezeket a pilléreket érvénye, érvényesítsük. Egységesen kell címkézni az összes terméket, ez nagyon fontos. A második pont. Fontos az európai agrárjelmszerű modellről tényleges információkat eljuttatni a fogyasztókhoz. A harmadik pont pedig az erő egyensúly az értékesítési láncokban. Nagyon sok nehézség van. Azt gondolom, hogy ezeket jól lehet kezelni. Fontos az európai agrárélelmiszeripari modell versenyképességét erősíteni, más piacokkal szemben is, függetlenül attól, hogy a gazdaság milyen állapotban van. A közösség Ezeken a modelleken már régóta dolgozik, illetve azon is, hogy a címkézés, a megjelölés és a fogyasztók informálása javuljon. Ennek azonban egy harmadik dologgal is kéz a kézben kell járnia, mégpedig a jövőbeni eh, európai közösségi agrárpolitikai modellel. A közösség ezt a munkamódszert továbbvitte a mezőgazdasági miniszterek vitája is erről tanúskodik, és fontos hangsúlyozni azt, hogy a parlament feltétel nélküli támogatása nagyon fontos. Fontos, hogy az egész társadalom bekapcsolódjék ebbe a vitába, és a polgárok ugyanolyan értékűek legyenek, mint az agrár élelmiszerek. Fontos tehát egy új agrárágazat kialakítása, amely orientált, de megtartja az alapelveket. Tehát, ha a piacok ellátása minőségleg jó élelmiszerekkel megtörténik, és ez, ez siker, akkor azon is fáradoznunk kell, hogy az agrárélelmiszerlánc minden érintettjét megfelelő elismerésben részesítjük. Hát ez a munka azt tükrözi, hogy a polgárok ügyeit képviseljük, azt gondolom, hogy egy egyszeri modellről van szó, amely nem létezik második formájában a világon. Ez a modell a miénk, erősítenünk kell ezt a modellt, mégpedig azokon a területeken, ahol a hiányosságai megmutatkoztak. És hogyha a versenyképesség csorbulását most elfogadjuk, akkor ennek az örökségnek a fenntarthatósága láthatja ennek a kárát. Ebbe pedig nem törődhetünk bele. Nem törődhetünk bele abba, hogy egy anonim tömeggazdaságot vállalunk fel, a piaci liberalizációt fontos továbbvinnünk, de az európai agrármodellt csak egyféle módon lehet megvédeni. Mégpedig úgy, hogy az európai agrár élelmiszereket előtérbe helyezzük, és ebből egy életstílust alakítunk ki, illetve termelési, egy termelési stílust is kialakítunk, amely a sajátunk. És önök tisztelt képviselők, kedves bizottság, és mi spanyol soros elnökségként mi mindannyian nagyon sok mindent tehetünk a cél érdekében. A három intézmény mindezt közösen elérheti. Köszönöm. Grazie. Grazie. Köszönöm szépen, kedves Léna, köszönöm szépen ezt az elkötelezettséget, amely hozzászólt. Csak hogy Fontos a fogyasztók informálása, fontos, hogy kommunikáljunk velük, és nagyon fontos, hogy együttműködjön a parlament és a bizottság ezen a területen, hogy megfelelő válaszokat találjanak ezen a fontos területen. Most pedig megadom a, szót, megadom a szót Maria Angela Perítónak, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjának az Európai Agrár Élelmiszeripari Modell megerősítése című előadásának megadom a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Én Az Olasz Nemzeti Mezőgazdasági Intézetben vagyok kutató. Miről is szeretnék ma beszélni? Arról a nemzetközi keretről szeretnék beszélni, amely az agrár gazdaság kereteit határozza meg, ki szeretnék térni az Európai Unió szabályokra, hiszen ez egy nagyon komplex és nagyon összetett kérdéskör, ezért érdemes megvizsgálni, és természetesen válaszunk mindig függeni fog, fog ö, módszerünktől és megközelítésmódunkról. A mai napon az élelmiszer biztonság kérdését tesszük, emeljük figyelmünk homlok terében. Voltak éppen arról a kérdésről van szó, hogy az élelmiszer biztonság hogyan hat ki az európai termelés modelljére, és mennyiben határozza meg a mezőgazdasági termékek minőségét és az élelmiszer biztonságot, hiszen ezek a kérdések nagyon fontosak a fogyasztó számára. A közösségi válaszok ezekre a kihívásokra nagyon világosak voltak. Gondoljunk csak a 178 per 2002-es jogalkotói dokumentumra, amely meghatározza a nyomon követhetőség keretfeltételeit. Előadásomban négy fő kérdésre szeretnék koncentrálni. Először is rövid áttekintést szeretnék adni az élelmiszerbiztonság kérdéséről, kitekintek a nemzetközi kereskedelem és az élelmiszerbiztonság kérdésének kapcsolataira, harmadsorban az európai kontextusról beszélek és az új kihívásokról, negyed pedig az Európai Unió előtt álló multilaterális és bilaterális tárgyalásokból eredő kihívásokról szeretnék szólni. Az elmúlt években sok szor irányult a figyelem az biztonság kérdésére, az élelmiszerek frissességének, megbízhatóságának kérdésére. Megnőtt az igény a különböző biztonságos élelmiszerek, vagy az organikus élelmiszerek iránt, és Természetesen az erre vonatkozó szabályok is teljesen megváltoztak. Az OECD tanulmányok mind egyetértenek abban, hogy a fogyasztók nem rendelkeznek megfelelő eszközzel ahhoz, hogy közvetlenül ellenőrizzék az élelmiszerek egészséges voltát vagy pedig a veszélyes anyagok meglétét, a toxinogén vagy a karcinogén anyagokat. A fogyasztók ezekkel a kockázatokkal csak akkor, van, akkor kerülnek tisztába, hogyha megbetegszenek maguk. Nagyon gyakran megtörténik az is, hogy a termelőket termelők rendelkeznek azon az ösztönzővel, hogy egészséges élelmiszert termeljenek, és sok magáncég is rendelkezik ilyen ösztönzőkkel azért, hogy biológiai termékeket kínáljanak. Azonban, hogyha a piac nem jól működik, akkor ebben az esetben a jogalkotó feladata az, hogy megfelelő keretfeltételeket teremtsen, és ebben az esetben nagyon fontos, hogy olyan szabályokat és jogi, jogszabályokat fogadjunk el, amelyek meghatározzák a normákat. Természetesen az ilyen keres, kezdeményezések befolyásolják a nemzetközi kereskedelmet is. Láthatják itt az én diámat is baloldalt alul egy magas ugró lécet láthatnak. Minden ország máshova helyezi el ezt az ugró lécet. Magasabbra vagy alacsonyabbra teszi a normákat, melyeket ezzel a magas ugró léccel érzékeltetek az európai jogalkotás a Codex Alimentariusban sokkal magasabb szinten áll, mint sok harmadik állam szabályozása. Mielőtt azonban a nemzetközi kapcsolatokról beszélnék, kitérek még a következő kérdésre. 2002-ben a FAO csúcson a következő hangzott el az élelmiszerbiztonság kérdéséről. Minden embernek jogában áll egészséges és jó minőségű élelmiszert fogyasztani. Az élelmiszerbiztonság ilyen módon tehát az egyének társadalmi joga. Ez nem csak egy kollektív jog, hanem ez még egyszer megerősítésre került itt a FAO nyilatkozatában, azáltal, hogy minden egyes embernek joga van a nyilatkozat szerint egészséges élelmiszerhez. Az Európai Bizottság ebben az esetben mindenképpen a fogyasztó védőjének a szerepét kell, hogy eljátsza. Különböző szabályok érvényesülnek globális szinten is, és ezek, hogyha nem egységesen kerülnek alkalmazásra, torzíthatják a piacot. A legutolsó tárgyalási forduló során egy harmonizációs csomag került elfogadásra, annak érdekében, hogy minden állam számára azonos magasan legyen a magas ugrólét, azonos normákat alkalmazzunk. Ide tartozik például az élelmiszerbiztonsági és a növényegészségügyi megállapodások egy sora. Teljesen igaz, hogy minden országban a saját ügynökség van az élelmiszerbiztonság működése érdekében, és az legutóbbi napokban a China Daily-ből olvashattuk, hogy Kína a legutóbbi élelmiszer botrányok után hajlandónak mutatkozik arra, hogy törvényeket bocsásson ki az élelmiszer biztonság megteremtése érdekében. Ami pedig a nemzetközi szint kérdését illeti, elmondandó, hogy 95 óta nagyon sok vitatott kérdés került a WTO napirendjére. Utalok a, 2000, a 95 és 2001 közötti időszakra, amikor több mint 2400 ilyen eset került a WTO elé. A Roberts és Unever tanulmány alapján csak 108 olyan panasz volt, amelyet egy referenciális patogénre lehetett visszavezetni. Tehát csupán 108 esetben sikerült a referenciális keretben meghatározott patogénre visszavezetni a az érintett, érintett vizsgálati mintát. Az európai fogyasztó roppant érzékeny az élelmiszer biztonság és a termékek biztonsága tekintetében. Az Euróbarométer eredményeit láthatjuk itt, március végi adatok ezek. A mezőgazdasági termékek kapcsán a legfontosabb kérdésnek az élelmiszerbiztonságot tekintik a fogyasztók. 90, 59%-a a megkérdezetteknek nagyon fontos, preferenciális témának tartja az élelmiszerbiztonság kérdését. Az európai élelmiszerbiztonsági jogszabályokat figyelembe véve, illetve az egyes nemzetközi vitás ügyeket figyelembe véve megállapítható, hogy itt gyakran a nem jellegű kereskedelmi akadályok címszava alatt lám, lángol fel a vita. Kvázi protekcionizmussal vádolják azokat, akik ilyen szabályokat vezetnek be. Ám a 2000-2008-as időszakban jól látható, hogy Európában a Az exportok 43%-kal nőttek, ám az import is ugyanilyen léptékben, hanem nagyobb léptékben nőtt ebben az időszakban. Ez itt a kiinduló helyzet. Akkor, hogyha az élelmiszerbiztonságot egy szélesebb kontextusban akarjuk látni, és a multilaterális megállapodásokat is figyelembe vesszük, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen álláspontot foglal el az Európai Unió. A dohai forduló nem vezetett sikerre. És itt nem is elsősorban élelmiszerbiztonság és növényegészségügyi intézkedésekről volt szó. 2006 óta több tárgyalás folyt, és itt mindig az export támogatásokról, a vámokról, vagy pedig a védelmi intézkedésekről volt szó. Ám a növényegészségügyi és növényvédelmi intézkedések nem szerepeltek a tárgyalások napirendjén. Legalábbis nem a tárgyalások homlokterében. Majd azonban, amikor a dohai fordulót lezárták, Lami, akkori kereskedelmi biztos azt mondta, hogy 2011-ig legkésőbb ezzel a témával is foglalkozni kell. Nagyon sok bilaterális tárgyalás folyt itt a dohai forduló sikertelensége után. Az Európai Unió 2006-ban késleltette a tárgyalásokat, azután pedig a bilaterális megközelítést favorizálta. 2006 óta pedig egyre inkább bilaterális megállapodásokat köt az Európai Unió. Itt láthatók a VTO adatok, és látható az is, hogy milyen tendenciában fejlőd, dik a terület. A GAT létrejötte óta 362 regionális kereskedelmi megállapodást kötöttek, és ezek közül 211 még továbbra is hatályban van. Minden állam bilaterális megállapodásokat kötött, egy nagy kivétellel lesz pedig Mongólia. Jól látható tehát erről a diagramról leolvasható, hogy két teljesen különböző szint jelentkezik a tárgyalások területén. Egyrészt az európai mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer minőség kérdésére is koncentrál. Másrészt azonban a gazdasági kutatók egy problémával állnak szemben mégpedig a múlt és bilaterális kereskedelmi liberalizáció célját össze kell egyeztetni az ilyen biztonsági szempontokkal. Hogyan oldható ez meg? Nos, sok tanulmány azt mutatja, hogy hosszú távon a bilaterális megállapodások inkább nehézséggel járnak, semmint hogy előnyökkel járnának. Például sok esetben láttuk-e sok konkrét példán volt ez leolvasható. Bilaterális megállapodások nem alkalmasak arra, hogy az európai értékeket eh, kodifikáljuk, összevetve a multilaterális tárgyalási fordulókkal. Ám, hogyha az európai termelés védelmén tekintjük célnak, akkor ezt a témát mindenképpen a nemzetközi tárgyalások szín elé kell vinni. Teljesen elismert az is, hogy az EU élelmiszerbiztonsági normái és a Codex Alimentarius nagyon magas szintű védelmet határoznak meg. Ám, hogyha az európai mezőgazdák mezőgazdáktól elvárjuk, hogy igazodjanak ezen normákhoz, akkor teljesen jogos, hogy a harmadik államokból jövő gazdák, termelőknek is be kell tartaniuk ezeket a normákat, ha az EU piacára akarják őket behozni. Hogyha te, ám, hogyha ezeket a saját szabályainkat más országokra akarunk, kite, akarjuk kiterjeszteni, akkor a multilateralizmus, vagy a bilateralizmus nem biztos, hogy a megfelelő keret lesz ehhez. Természetesen Európa mindkét tárgyalási szinten igyekezhet érvényt szerezni céljainak. Ugyanakkor meg kell, for, meg kell várni azt is, hogy a dohai forduló hogyan fejlődik tovább. Nagyon sok tanulmány, vizsgálat folyik a e kérdés tisztázására. És a VTO-n belül is újra vizsgálják a különböző kereskedelem politikai intézkedéseket és mechanizmusokat. Mindennek pedig az a célja, hogy az egész növényegészségügyi és élelmiszerbiztonsági csomag szabályai átláthatóbb legyenek. Ezen felül pedig nemzetközi szabályok is felmerülnek, amelyeknek célja az, hogy kölcsönösen elismerjék az egymás élelmiszerbiztonsági szabályait, de itt kritika hangzik, fogalmazódik meg Európa irányába is. Nos, a tudományos szakirodalomban utána tudnak ennek olvasni, ennek a heves vitának, mely a nemzetközi tárgyalásokon dúl, Ám képzeljék el azt, hogy valaki világos nappal áll az utcán, jön a rendőr, és megkérdezi, hogy hát, mi baj, mi baj van, mi történt, mire ő azt mondja, elveszítettem a szemüvegemet. Hol, mikor? Nem tudom. Nos, hát valahogy így áll az élelmiszer biztonság kérdésével is napfényes utcán állunk, reménykedünk benne, hogy jól látjuk a helyzetet, de bizony, ha nincs ott a szemüvegünk, nem láthatjuk ezt jól. Sokan nem ismerhetik föl, hogy mi a probléma. come dire, misurabili di tariffe, di sussidi, eccetera, eccetera, invece le misure sanitarie e fitosanitarie. És ez a tárgyalási forduló ezeket a kérdéseket veti fel. Még egyszer mondom, az élelmiszerbiztonság és a növény egészségügy kérdéseit eh, nagyon nehéz ellenőrizni, nagyon nehéz az elvárások betartását ellenőrizni, és van itt egy nagy probléma is ezzel összefüggésben. Elhangzott ugyanis, hogy az SPS intézkedéseket egy közös csomagba vezessük át és más kérdésekkel együtt tárgyaljunk róluk. De hát mi történik? Nos, a korábbi Doha forduló nem vezetett sikerre. A rákövetkező tárgyalási fordulók során pedig más kérdésekre koncentráltak a tárgyalófejlek, más különbségeket domborítottak ki. Ám hogyha a, visszaidézhetem a magasugró lécet, hogy milyen magasan legyen a léc, Európa saját terményei és termékei, illetve a világkereskedelemben, akkor valóban felmerül a kérdés, hogyan lehet a saját normáinkat a világkereskedelemre is érvényesíteni és alkalmazni. Úgy hiszem, hogy először mindenképpen bilaterálisan kell eljárni, ezt nem lehet kiheverni, kikerülni. Az Egyesült Államok is az elmúlt években nagyon sok ilyen bilaterális megállapodást kötött, Ázsiával is. Egész egyszerűen nincsen más lehetőségünk, ezen az úton kell járnunk, amely már idáig is körvonalazódott. De Ciolos biztos úr említette előadásában, ha így járunk el, akkor nem szabad, hogy megfeledkezzünk saját értékeinkről egy partneri modell alapján kell eljárnunk, és a harmadik államokat is támogatnunk kell annak érdekében, hogy a saját közösségi elvárásainknak jobban megfeleljenek, de legalábbis jobban közelíteni tudjanak hozzájuk. Közép és hosszú távon. Az tehát a feladat, hogy ezeket az országokat normáinkhoz és szabályainkhoz közelítsük, és ne hagyjuk figyelmen kívül a jövőben kirajzolódó esetleges multilaterális megállapodások lehetőségét. Hiszen a multilaterális megközelítés az élelmiszerbiztonság területén is előnyösebb az Európai Unió számára. Azonban egy nagy kérdőjel is megjelenik, egy nagy kérdés is megfogalmazódik a tárgyalások jelenlegi fázisában. Hiszen a jövőben megkötendő multilaterális megállapodás során az egészség és növényegészségügyi kérdéseket nem szabad elhanyagolni. És ezen kérdéseket vagy az általános tárgyalások során, vagy pedig ettől függetlenül, de napirendre kell venni. Hogyha a maradvány legfelsőbb érték határt meghatározzuk, akkor ennek mindenképpen a maradvány anyagok határértékét meghatározzuk, akkor ennek el, ez előnyös lesz a fogyasztók számára. Ugyanakkor látni kell, hogy nincsenek olyan tudományos kutatások, amelyek világos választ adnak e kérdésekre. Például a maradványértékek kérdésére. Ám, hogyha azt várjuk el, hogy az Európai Unióban mindenki képviselje ezt az álláspontot, akkor ez nagy kihívást jelent. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes előadást, és most pedig az utolsó előadásra térünk el, és megadom Abdel Hakim Hamdi-nak az INRA, a Francia Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet részéről, aki az uniós adminisztratív akadályok és szabályok a mezőgazdaságban kérdésről szól, illetve ezen szabályok európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról. Azután, az ő előadása után megnyitjuk majd a vitát. Sajnos a felhő miatt nem sokan tudtak eljönni, illetve sokan nem tudtak eljönni, de most megadom a francia szakértőnek a szót, tessék parancsoljon, öné a szó. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle effectivement Abdelhakim. Hölgyeim és Uraim, Abdekilem Hamoudi a nevem, és az Inránál dolgozom Franciaországban. Köszönöm szépen a meghívást a mai napra ami az administratív korlátok és az európai jogszabályok kérdését illeti itt Európában, illetve hogy mindez milyen hatása van az európai versenyképességre, mikroökonomiai megközelítésből fogom megtartani az előadásomat. Tulajdonképpen ez csak egy megközelítés ezzel a témával kapcsolatban. Ezt szeretném most bemutatni, természetesen más irányból is meg lehet közelíteni ezen problematikát. Először is lássuk a legitimitás kérdését, hogy mennyire lehet egyáltalán szabályozni az élelmiszerek biztonságát. Szeretnék itt három alkérdést föltenni. Az egyik az, hogy egyáltalán van-e szüksége a beavatkozásra, az intervencióra. A második kérdés, hogy milyen szintű, milyen mélységű lesz ez a beavatkozás vagy intervenció. Aztán meg kell néznünk, hogy milyen óvatossági szintet kell alkalmaznunk. A harmadik kérdés pedig az instrumentumok, a felhasznált eszközök kérdése amikor már megállapítottuk, hogy milyen biztonsági szintet szeretnénk elérni az élelmiszerek területén. Először is nézzük azt, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a három kérdés, amit felsoroltam. Itt tulajdonképpen nem mindig három különböző logikát kell alkalmazni, hanem összefonódnak a különböző logikák, a társadalmi, a gazdasági és a mezőgazdasági logika. Másodszorban a versenyképességről fogok majd beszélni, méghozzá két aspektusban. Az egyik a konformitás ára, tehát az európai jogszabályoknak való megfelelés ára, a második pedig az, hogy milyen befektetésnek számítanak ezek a konformitásba való befektetések. Azt ne feledjük el, hogy a konformitás önmagában nem elég az európai mezőgazdaság versenyképességéhez. Elég kevés időt kaptam, de ezen belül szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet javítani a versenyképességet, egyrészt a megfelelő szabályozással és annak alkalmazásával, ugyanakkor a gazdák segítésével és a versenyfeltételek ellenőrzésével. Fontos az is, hogy a gazdák megfelelő jövedelmet szerezzenek azokért az erőfeszítésekért, amiket megtesznek a megfelelő minőségű mezőgazdasági termékek előállítása iránt. Hát az első kérdés, hogy legyen-e beavatkozás, intervenció vagy sem, nos hát erre a válaszom az, hogy igen. Ugyanis a piac önmagában nem tudja megteremteni a megfelelő biztonsági szintet a fogyasztók védelmével és a fogyasztók egészségével kapcsolatban. Mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy az egészséges mezőgazdasági termék önmagában véve nem elég ahhoz, hogy ezt a terméket meg is vásárolják a fogyasztók, mert ez alapvető követelménynek tekinthető. A második kérdés az intervenció vagy, intervenció vagy beavatkozás szintje még hogyha lehet is valamilyen szinten mérni, számszerűsíteni, hogy milyen mélységű, vagy milyen költségű is a beavatkozás, ez mindenképpen nagyon nehéz, illetve a társadalom által kiválasztott óvatossági szint és minőségi szint nagyon sok mindentől függ. Tudományos adatoktól, a társadalom elvárásaitól, és az is nagyon fontos, hogy a társadalom elvárásai valamennyire párhuzamban álljanak a tudományos lehetőségekkel, különben a költségek igen magasra emelkednének. Most pedig nézzük az alkalmazandó eszközök kiválasztását. Elnézést kérek, végre megtaláltam a megfelelő szlájdot. Tehát nézzük a beavatkozás eszközeit. Először is megállapítjuk a biztonsági szintet, és ez alapján kiválasztjuk azokat a különböző eszközöket, amiket használni kívánunk. Ezek az eszközök érkezhetnek a közhatóságok, vagy pedig a gazdasági szereplők irányából is nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő információ, a megfelelő ellenőrzési rendszer, és az átláthatóságot is biztosítani kell. Nyilván az eszközökön belül lesznek kötelező érvényű és opcionálisan választható eszközök. Minden egyes eszköz esetében ugye nem csak egy eszközt lehet választani, hanem eszközök kombinációját is, és ezzel is elérhető ugyanaz a biztonsági szint. Így tehát az eszközök kombinációjával akár a jogszabályozás költségeit is csökkenteni tudjuk, és ez nagyon fontos. Minden egyes alkalommal ugye különböző költségeket látunk, attól függően, hogy milyen versenyhelyzet, vagy esetleg milyen versenytorzulás jön létre. Az európai jogszabályok különböző eszközökből állnak, amelyek ugye részben jogszabályok, de nem csak és kizárólag azok. Tehát az Európai Unió komoly arzenállal rendelkezik, hogy hogyan tudja szabályozni az ezzel a témakörrel kapcsolatos szabályokat. A jogszabályok azért adnak valamennyi mozgásteret a piaci szereplőknek a megfelelő célok elérésében. És az a tény, hogy a magánszektor azért kap némi rugalmasságot, némi mozgásteret, az abból következik, hogy ugyan megvannak az alapvető jogszabályok, de ezeket a jogszabályokat meg kell néznünk, hogy kire kell alkalmaznia. Az előállítókra, vagy a beszállítókra, vagy a kereskedőkre, vagy a forgalmazókra stratégiai logika elemzést nem tartanék ezen kulcsfontosságú szereplőkkel kapcsolatban, sem a mezőgazdaság, sem pedig az élelmiszeripar területén, csak annyit mondanék, hogy a B2B és a B2C eseteket külön kell választani. A B2C esetben a megfelelő címkézésre, illetve a termék differenciálásra hívnám fel a figyelmet. A másik logika, a B2B logika tulajdonképpen egy kicsit máshogy működik, és itt a fogyasztók is máshogy kerülnek be a képbe, ugye itt nem közvetlenül a fogyasztókat kell figyelembe venni, inkább a nagy beszállítókat, a nagy vásárlókat, amelyek nemzetközi és nemzeti szinten is nagyon fontos szerepet játszanak. Gondolom, hogy a Global Gap vagy az IFS neveket mindenki ismeri. Tulajdonképpen az a cél, hogy a primér mezőgazdasági termékekhez való hozzáférés megfelelő legyen itt Európában, és ehhez képest kell figyelembe venni ezeket a privát szférára jellemző normákat is. Ebben az interaktív kontextusban, ahol mind a közféra, mind a magánszféra szerepet játszik, igen komplex módon jelenik meg a konformitás költségvonzata európai szinten. Akkor most nézzük a konformitás költségvonzatát. Már mondtam, hogy itt egy nagyon interaktív és nagyon komplex helyzetről van szó. Itt tehát nehéz egységes választ adni a jogszabályok költségével és a konformitás költségével kapcsolatban, ugyanis nagyon sok megoldás van. Egy gyártó annak érdekében, hogy megfeleljen a szabályoknak, elég nagy mozgástérrel rendelkezik, ugyanis, mint ahogy az imént említettem, elég sok megoldási lehetőség van. Vannak olyan jó gyakorlatok, amiket maguk a gyártók dolgoztak ki, és amiket támogatnak a közhatóságok is, így ezek is egy plusz piaci tényezővé válnak. Valószínűleg ez okból paradox módon a jogszabályoknak való megfelelés költségei akár még csökkenhetnek is. De azért vannak, külön, vannak kivételek is. A HACCP területén, és itt azt is szeretném kiemelni, hogy nincsenek meg a megfelelő kvantitatív elemzési lehetőségek egyelőre legalábbis ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen közvetlen költségei vannak a jogszabályoknak való megfelelésnek, konformitásnak. Attól a pillanattól fogva, hogy a kijelölt óvatossági szintet, illetve biztonsági szintet elfogadottnak tekintjük európai szinten, mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy a konformitás költségeit minimalizáljuk. Egyébként kizárhatunk szereplőket a piacról, és a versenyképességünket csökkenthetjük. Tehát ez a két kockázat merül fel, Hogyha megnézzük a különböző esetelemzéseket, illetve a helyszíni felméréseket. A magánszektorra jellemző normák sokszor nagyon komoly költségvonzattal járnak a kistermelők számára, és ők egyszerűen kiszorulnak a piacról. Milyen stratégiákat lehet alkalmazni? Először is innovatív megoldásokat, és azt, hogy jó gyakorlatok kézikönyveit elkészítsék, illetve használják, mert ezek nem költséges megoldások. A második megoldási lehetőség a termelékenység növekedése, és itt is szeretném kiemelni a menedzsmenttel kapcsolatos jó gyakorlatok kézikönyvét. Vannak például olyan minőségkezelési jó gyakorlatok, amelyek átvehetőek. A konformitás költségével kapcsolatos harmadik aspektus az, hogy termelői csoportok jönnek létre, és mindenképpen ösztönözni kell egy adott ágazat résztvevőit, hogy akár horizontális, akár vertikális módon koordináció valósuljon meg, és így a, kockázatokat illetve a tranzakciós költségeket és a konformitás költségeit általánosságban csökkenteni lehessen. Itt akkor most a költségekről beszéltem ennél a pontnál, és arról, hogy a költségeket mindenképpen csökkenteni kell. És akkor most nézzük a versenyképesség problémáját. Ami a versenyképesség problematikáját illeti, a versenyképesség problematikájánál nem csak és kizárólag a költségekre kell koncentrálnunk, mert ez nagyon korlátozott gondolkodást jelentene. Nagyon sok hiányosság van a versenyben, a piacon, és mindannyian tudjuk, hogy Egyre kevésbé integrált a mezőgazdasági piac, egyre nagyobb a töredezettség, a szegmentáció, egyre jobban szétválnak a különböző ágazatok. Az a koncentrálódási szint, ami most megjelenik a nagy vásárlók és a nagy kereskedők között alapvetően meghatározza a piacot. Tehát nemzeti és nemzetközi szinten a nagy vásárlók alakítják a keresletet, és ez nyilván hatással van a primér áruk árára. Itt tehát egyfajta fokozatos eltolódás valósul meg. A az úgynevezett spot piaci megoldások és a globalizált világpiaci megoldások között. A mezőgazdasági rendszerek talán egyre több helyet adnak a kereskedelmi és előállítási láncok versenyének, illetve az ágazatok versenyének. A piacot valószínűleg továbbra is a nagy vásárlók fogják meghatározni, és függetlenül attól, hogy itt nemzeti vagy európai szereplőkről van szó, akkor is ők fogják meghatározni a szabályoknak való konformitás kérdését. Lehet, hogy ezek a nagy vásárlók, nagy piaci szereplők újabb magán szférára jellemző sztenderdeket, normákat fognak megállapítani. És vannak olyan empirikus kutatások, amelyek már egyértelműen elmagyarázzák és megmondják, hogy az árak hogyan alakulnak. De azt is kimondják, hogy az adott ágazat jövedelme, illetve az ágazat hozzáadott értéke közötti párhuzamot figyelembe kell venni, és azt is kimondják, hogy ez milyen kapcsolatban áll az élelmiszerek biztonságával. És ami pedig a tisztességtelen versenyt illeti, olyan országokkal kapcsolatban, ahol nincsenek meg ugyanilyen élelmiszerbiztonsági szabályok. Itt csak a legillusztratívabb esetekre szeretnék dolgoz, gondolni, a generikus termékekre. Itt nincsen feltétlenül minőségi követelmény, nincsen feltétlenül minőségi különbség, de azért oda kell figyelnünk az ilyen jellegű harmadik országból érkező termékekre. Vannak ezek között olyan termékek, amelyek inkább eredményezhetnek tisztességtelen versenyt, vannak, amik elvileg kevésbé. Hát elvileg, mondom én, mert uh, itt is csak feltételes módban beszélhetünk. A nagy vásárlók és nagy forgalmazók uh, csoportja a beszállítóktól nyilván azt kéri, hogy a kollektív uh, privát normákat tartsák be. Tehát mindenképpen ugyanazok a normák érvényesülnek, mint amikor Európai Uniós importról van szó. A problémák tulajdonképpen abból keletkeznek, hogy egy ilyen típusú ágazatban, mint ahogy már elmondtam, a kockázatok nem biztos, hogy egyenlően oszlanak el az ágazaton belül. És nagyon fontos, hogy az élelmiszerek biztonságáért megtett erőfeszítésekért megfelelő jövedelmet kapjanak a mezőgazdasági szereplők. Csak így tud megfelelőképpen működni majd a mezőgazdasági piac, és csak így tudjuk elérni a megfelelő versenyképességet. Hogyha most megnézzük a tranzit importot olyan importőrökkel, akiknek nincs meg a megfelelő tanúsítványuk, ahol nincsen megfelelő nyomon követhetőség a harmadik országokban, hát itt a tisztességtelen verseny mint ahogy egy kollégám is elmondta, igenis megjelenik, és sajnos a határellenőrzés is néha tökéletlen. Et pour éviter donc l'entrée de tels produits qui n'ont pas bénéficié de annak érdekében, hogy ezek a termékek ne jelenhessenek meg a piacon, mert alacsonyabbak, mint az a minőségi szint, amit Európában előírunk, tehát ezeket meg kell állítani a határokon, hogy homogeneitást tudjunk biztosítani az egész európai piacon. És amennyiben a felügyeleti rendszer megfelelő, ez dupla szerepet is elláthat. Az egyik az európai polgárok egészségének védelme, a másik pedig a megfelelő ambíciós szint kialakítása, illetve a megfelelő biztonsági modell kialakítása, az Európai Unión belül, ezt nyilván a tagállamok fogják megállapítani. Tehát csak és kizárólag egy megfelelő ellenőrzési rendszer tudja biztosítani a tisztességes versenyt és a nyomon követhetőséget itt Európán belül. De honnan jön a kockázat, honnan jön a fenyegetés? A generikus termékek importja olyan országok felé, ahol alacsonyak a minőségi szabályok, ez mindenképpen kockázati szintnek vagy fenyegetettségnek tekinthető. És megint csak paradox módon nagyon kevés számszerűsített tanulmány van, amely akár hipotézis szintén, szintjén kimondaná, hogy bizonyos harmadik országbeli piacok elvesztése és az európai jogszabályok szigorúsága között kapcsolat van. Ez a kapcsolat korán sem egyértelmű, bár véleményem szerint azért mindenképp kimondhatjuk, hogy van ilyen kapcsolat. Az ilyen jellegű piacnál a versenyképesség növelésének érdekében több úton is elindulhatunk. Az első a konformitás költségeit csökkenteni kell, és megfelelő megoldásokat kell választani. Be kell vonnunk a PPP partner kapcsolatokba a megfelelő hatóságokat, el kell készítenünk a jó gyakorlatokat tartalmazó kézikönyveket, és meg kell néznünk, hogy egyáltalán milyen gyakorlatokat alkalmaznak a normák kiválasztásának területén a nagy vásárlók és nagy forgalmazók, illetve meg kell néznünk, hogy a kiválasztott normák, illetve azok költségek között nincsen aránytalanság. A második megoldási lehetőség, hogy a felhasznált jogi eszközöket egy kicsit jobban megvizsgáljuk, és hogy ezek között nem lehetne-e jobb kombinációkat létrehozni, mondjuk a jogilag kötelező érvényű és nem kötelező érvényű jogszabályok között. Össze kell hangolnunk az egész piacot a közférával és a magánszférával, és nagyon fontos az is, hogy közös értékek mentén dolgozzunk. Egy következő megoldási lehetőség volna az is, hogy a nemzetközi generikus termékek piacán sokkal homogénebb helyzetet tudjunk teremteni. A differenciált termékeknél természetesen egy kicsit más a helyzet, de mindenképp meg kell különböztetnünk az európai termékeket a harmadik országos termékektől, valamilyen olyan módon, hogy az európai polgárok számára egyértelműen beazonosíthatóak legyenek az európai termékek, és ez vonatkozik természetesen a harmadik országok fogyasztóira is. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az európai minőségi modell kiválasztása nagyon fontos kérés és igény az európai társadalom részéről. Olyan modellről van szó, amit meg kell védenünk, és mint ahogy az imént mondtam, a társadalomra háruló költségeket a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ugyanez vonatkozik a magánszféra képviselőire, illetve a közhatóságokra is. Ami biztos az az, hogy az európai modell garancia az európaiak egészségére nézve, de csak azzal a feltétellel, hogy hihető és megvalósítható ez a politika minden egyes aspektusában, legyen az akár a külső határok ellenőrzése. És akkor most a konklúzióról visszatérnék még a harmadik megoldási lehetőségre, ami azt jelenti, hogy amennyiben újabb válság jelenik meg, ami nincs kizárva, megnézve az elmúlt hónapok eseményeit, tehát a nemzetközi szinten megfelelő élelmiszerellátást csak úgy tudjuk biztosítani, hogy legalább Európában tisztázzuk a helyzetet, és legalább az európai gazdáknak lehetővé tesszük, hogy megtartsák az előnyüket a mezőgazdasági piacon, mert egyelőre igenis van konkurenciális előnyük. Köszönöm a figyelmet. Bene. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ammodi úr előadását. Azt gondolom, hogy ön az előadásában azt is bemutatta, hogy nekünk milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy egy információs és kommunikációs rendszert hozzunk létre a fogyasztókkal, az európai modellek, modellekkel, a jelenlegi normákkal és a harmadik felekkel alkalmazott normákkal. Szigereszki úrként először szót, és utána további képviselők is szót kapnak, majd parancsoljon. Köszönöm szépen. Három dologról beszélünk. A versenyképességről, az élelmiszerbiztonságról és az ezzel kapcsolatos feltételrendszerről, illetve az európai agrár élelmiszeripari és agrár modellről, egy fenntartható európai modellről. Ez a három terület összeegyeztethető-e vajon egymással? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre a válasz nem. Melyik a legfontosabb e három közül? A legfontosabb természetesen az élelmiszerbiztonság, illetve az élelmiszerbiztonsági normák. A másik két terület Azt gondolom, hogy támogatandó, de az élelmiszerbiztonság szempontjának először kell érvényesülnie. Nem, nem gondolom, hogy a három aspektus egy időben egymással összeegyeztethető. Csoros biztos azt mondta, hogy nem lehet több kérést az emberekre ráöltetni, és azok a standardok, amelyekkel jelenleg rendelkezünk, azok annak a következményei, ahogy a fogyasztók kialakították a feltételeiket a termelők felé. A piac vajon garantálhatja-e az élelmiszerbiztonságot? Ha pedig nem, akkor azt gondolom, hogy a szabályokat a piacra rá kell erőltetni. Hogyha a piacon van beavatkozás, akkor ez milyen típusú beavatkozás kell, hogy legyen? Beszéltünk a termékek importjáról is, az Európa, Európai Unióban történő importjáról, harmadik országokból, ahol ezek a termékek különböző feltételeknek kell, hogy megfeleljenek az EU-n belül és az EU-n kívül. Például Oroszország is ide tartozik. Oroszországból olyan termékek kerülnek importálásra, amelyek sokkal alacsonyabb feltételeknek, minőségi feltételeknek felelnek meg, mint az európai termékek, és ezzel alássuk a piacot. A kérdés az, hogy milyen kritériumokat alkalmazunk. Természetesen mindenkinek előnye származik a közös piacból, és az erőnk a közös standardok alkalmazásában rejlik. Amikor a kereskedelmi megállapodásokról vitáztunk, illetve az Oroszországgal kapcsolatos különbségekről a kereskedelemben, akkor a standardokat a saját előnyeinkre sikerült javítani. Nem tudom, hogy a regionális termékeknek, ezeknek a standardoknak ugyanúgy meg kell felelniük, mint más termékeknek. Néha a termelési módszerek olyan speciálisak, hogy tulajdonképpen a biztonsági előírások nem vonatkoznak rájuk, nem fedik le őket. A helyi termelők nagyon gyakran panaszkodnak arról, hogy nagyon nehéz megfelelni a biztonsági előírásoknak, amikor helyi termék előállítására kerül sor. A termelők a forrásaikat próbálják egyesíteni, ezzel a költségek is csökkenthetőek, és azt gondolom, hogy ezt feltétlenül támogatnunk kell. Ezzel a versenyképességet javíthatjuk. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a koncentrációnak pozitív gazdasági eredményei is lehetnek, de bizonyos kockázattal is együtt járhatnak ezek a környezet számára. a nagykereskedelemnek ne- negatív hatása van. Negatív hatása van a piacra, a piaci domináció miatt. Megvizsgáltuk a piaci koncentráció ügyét egy globalizált világban, itt a parlamentben, már korábban is. Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tüzetesen meg kell, hogy vizsgáljuk nem egyesíthetjük az összes aspektus, valamit valahol fel kell adnunk. Köszönöm szépen, Szikierszki koló, koló, kolléga. Kasszia kolléga, parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a miniszterasszonynak, Espinoza asszonynak, illetve a biztos úrnak köszönetet szeretnék mondani a látogatásukért. Ezek nagyon fontos látogatások a számunkra. Itt nagyon ritkán kerül sor arra, hogy ilyen magas rangú képviselő érkezik egy szemináriumra. Ezért kértem szót, mert nagyon fontos dolgok hangzottak el. Az európai gazdák és állattenyésztők nagyon fontos érdekekkel rendelkeznek és az is nagyon fontos, hogy ők továbbra is versenyképesek maradhassanak. A saját eh, feltételeink és normáink alapján fontos, hogy ők ne legyenek hátrányban, hiszen ők fizetnek adót, és mi, minket is ők választottak meg részben. Éppen ezért az ő érdekeiket kell képviselni. Sok minden elhangzott a WTO tárgyalásairól és a bilaterális megállapodásokról is. A kereskedelmi akadályok nem szűntek meg. És ugyan lehetséges az, hogyha most további akadályokat teszünk lehetővé, ezeket továbbra is megengedjük. Na, az országok nem tartják be a bilaterális megállapodásokat. A spanyol termelőkkel folyamatos a konfliktus, akik azt mondják, hogy Spanyolország megsérti a szabályokat, és Soros úr azt mondta, hogy eh, ez a spanyol kormány hibája, nagyon kevés ellenőrzés van a tengeri utakon, jelentős a tengeri határunk, és nagyon sok az egérút. Ameddig nem létezik tényleges európai külső határ, addig a tagországokat támogatni kell azért, hogy megvédjék a külső határokat. Hamodi úr valami hasonlót mondott el az imént. De a harmadik országoktól ugyanezeket a feltételeket kell követelni. Mondta ő, én nem e- értek egyet Perito asszonya, aki azt mondta, hogy az Európai Unió követelni meg ezeket a szabályokat, illetve azt, hogy a közösségi gazdák igényeinek megfeleljenek ezek a szabályozások, illetve az ő igényeinek eleget tegyenek. De ha a fogyasztó Európában lenne a legfőbb cél, illetve az ő érdekei, akkor a harmadik országok már régóta nem tudnának uh, a minimálisan rögzített európai védelmi szint alatt uh, importálni és termékeket előállítani. Ugyanez, ugyanazok a növényvédelmi előírások is uh, kell, hogy vonatkozzanak harmadik országokra. Marokkóban bizonyos tiltott növényvédőszerek mellett állítanak elő termékeket, amelyeket Európában értékesíteni lehet. Ez nem megengedhető a megállapodás értelmében. Ösztönző tényezőket kell beépíteni a rendszerbe, Nem szabad azokat a termékeket beengedni az Európai Unióba, amelyek nem tesznek eleget a feltételeknek. Ez azonban gyakran előfordul. A citrom légynél ez a rovár az Ibériai félszigeten sokkal több kárt okoz. De a mezőgazdasági ágazatnak stratégiai szektornak kell lennie. Nagyon sok munkahelyet ad, a regionális tervezés nagyon fontos, a hagyományok őrzése. És fontos az ellátás biztonságát is garantálni megfelelő árak mellett. És az áringadozás ellen fel kell vennünk a küzdelmet. A korábbi piac szabályozási eszközöket csak kívánhatjuk egyenlőre, öt éve szeretnénk ezeket, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A közösségi termelésnek és bizonyos preferenciák mellett kell dolgoznia. Fontos, hogy innovatív legyen az említett három dolog kapcsán az európai mezőgazdaság. Az európai gazda és állattenyésztő fontos, hogy a feldolgozásnál is meg tudja oldani az említett problémákat. Nagyon erős a verseny, amely a nem minőségű eh, márkák eh, útjában áll. És a verseny szabályokat mindenki számára áttekinthetővé kell tenni. A generikumoknál, a szellemi tulajdonnál sikerült érvényesíteni ezeket a szabályokat, akkor ez lehetséges kell, hogy legyen a mezőgazdaságban is. Nagyon sok kis és középvállalkozás van Európában, akik sokat fektetnek bele ezekbe a normákba, és az ő termékeik lekerülnek a piacról. Nagyon sok a visszaélés, a csalás, ez pedig nagyon sok munkahelyet veszélyeztet nálunk. Mindezekre tehát gondolnunk kell, és arról is el kell gondolkodnunk, hogy a parlamentben, a tanácsban és a bizottságban ezeket hogyan tudjuk javítani. Köszönöm szépen, Danielis úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak a szakértők, és itt vannak a politikusok is a mai nap. Egyre világosabb, hogy a kap fő céljai közül a néhányat nem kísére szándék, hogy ezeket meg is valósítsuk. Például egy minőségi, multifunkcionális mezőgazdaságot akartunk építeni, azonban ehhez két dologra van szükség. Egyrészt, hogy az Európai Unió kompenzálja a termelőket a magasabb termelési ár okán, Másodszorban pedig arra van szükség, hogy a termelők minőségé, minőségében megkülönböztethessék termékeiket a fogyasztók irányában egy címkézéssel. Azonban ez ma nem történik meg. Hiszen, hogyha az európai címkével látnánk el a terméket, ez a WTO versenytorzításnak tekinteni. A nemzetközi kereskedelmi kötelezettségek tehát tisztességtelen versenynek minősítik ezt. Az Európai Unió tehát úgy tűnik, hogy prioritást ad az európai fogyasztók védelmének. De másrészt, még egyszer mondom, a fogyasztók nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy egy hogy a termék címkéjéről leolvassák a termék származási helyét. Ezért tehát a címkézés politikája félrevezeti a fogyasztót. Hiszen mennyire ismert a fogyasztók számára az, hogy milyen, hogy a GMO-k akkor, hogyha a GMO összetétel 0,9% alatt van, akkor ezt nem kell feltüntetni a címkén. Vagy pedig, hogyha a GMO-t technikailag el, elkerülhetetlen esemény okán tartalmazza a termék, vagy fertőzés, kontaminációkán, ezt sem kell feltüntetni. Hát jól tudjuk, hogy a fertőzés, a kontamináció könnyen megtörténik. Úgy gondolom, komolyabban kell vennünk a fogyasztók védelmének célját, és kötelezővé kell tennünk, hogy A címkék részletes információt tartalmazzanak, másrészt ki kell zárnunk a GMO-kat az egész élelmiszerláncból. Kérdésem tehát az, hogy melyek a kapon belül a fogyasztóvédelem területén az Európai Unió valós prioritásai, és hogyan tudunk e sok hiányossággal megküzdeni, úgy, hogy ne ütközünk a VTO szabályaiba. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig José Bovének adom meg a szót. Euh, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter asszony. Hát nagyon sajnálom, hogy a biztos úrnak már el kellett mennie, de hát a többiek szerencsére még itt vannak. Van itt valami, amit elfelejtettek a kedves előadók különböző prezentációjukban. Itt arról van szó, hogy a fogyasztói szervezetek is nagyon fontos szereplői ennek az egész képnek, valamint a gazdák szövetségei, szintén nagyon fontos szereplők. Hogyha arról beszélünk, hogy valamilyen megfelelő minőséget kell biztosítani, hát azt nem a Szentlélek teremtette meg számunkra, hanem maguk a gazdák. És hogyha már a génkezelt termékekről beszélünk, akkor talán a hormonok alkalmazásáról is beszélnünk kellene, illetve minden olyan rendeletről, ahol megjelennek ezek a témák. Egyébként több olyan témánk is van, amiről beszélnünk kell, és ami kapcsolatban áll az élelmiszerbiztonságra, élelmiszerbiztonsággal. Itt van a klónozott hús, hogy ezt elfogadjuk-e vagy sem, hogy lesz ebből európai norma vagy sem. Úgy gondolom, hogy már a parlamentben is nagyon sokszor elhangzott, illetve a fogyasztók részéről is sokszor elhangzott, hogy utasítsuk el a klónozott húst, és a klónozott állatokból származó hústermékeket. Aztán itt vannak a nanorészecskék, erről is vitáznunk kell, itt is nagyon erős az elutasítás. A GMO-kra most nem is térnék vissza, erről már eleget beszéltünk. Jövő héten Strasbourgban lesz egy fontos vita, és egy nagyon fontos szavazás is a hússal kapcsolatban is arról, hogy hogyan lehet a hústermékeket hamisítani, és ezzel hamis információt adni a fogyasztóknak. Úgyhogy van itt számos új probléma, amiről beszélnünk kell. És mi az oka ezeknek az új problémáknak? Hát ezeknek az az oka, hogy amikor nemzetközi tárgyalásokat folytatunk, főképpen a WTO-ban, de mondhatnám a Codex alimentarius is, Sajnos a Codex Alimentarius nem megfelelő eszköz arra, hogy megvédjen minket hanem a kodex inkább olyan lehetőségeket ad, amelyek egyáltalán nem jók Európának, és amelyek igenis csökkentik a minőséget. Hát, hogyha megnézzük a Codex Alimentarius-t, akkor tulajdonképpen egy borba gyakorlatilag bármit bele lehet tenni a mellékletek alapján. Úgyhogy a Codex Alimentarius mindennek tekinthető, éppen csak demokratikus intézménynek nem, úgyhogy a tagállamok reprezentációja is nagyon furcsa. Mondanék egy példát, egy nem európai tagországot, Svájcot, ahol szintén egészen furcsán alakul az élelmiszerbiztonság. De az imént a normáknál is a WTO-nál tartottam. Tehát vannak problémák a WTO-s megállapodásokkal kapcsolatban. Mindannyian látjuk ezeket a problémákat, és a különböző tárgyalások kudarcait is értjük. Többször beszéltünk a délután folyamán a dohai forduló kudarcáról, és arról, hogy mire lenne szükség a nemzetközi megállapodásokban, ami nincs meg. Az európai mezőgazdaságot és élelmiszeripart folyamatosan feláldozzuk más piaci termékek oltárán, hát ez valódi probléma. Úgyhogy nézzük meg, hogy mik azok a fontos kérdések, amikkel foglalkoznunk kell. Az importnormák, az amerikaiak miért akarták ránk kényszeríteni a hormonnal kezelt marhahúst? Mi történik az argentin marhahússal? Ez is olyan probléma, amit már többször megtárgyaltunk itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Aztán itt vannak a kétoldalú megállapodások, ahol szintén nagyon fura normák jelennek meg néha napján. Van itt egy olyan téma, amiről beszélhetünk, bár nem alapvető témánk most, ez a cukor. Cukrot gyártunk, cukrot importálunk, cukornádat importálunk, itt körülbelül egy olyan 20%-os arányra gondolok. Jó, de akkor szeretném megkérdezni, hogy a nemzetközi egyezményekben miért lehet exportálni mondjuk olyan harmadik országoknak cukrot, amelyekkel nincsenek meg a megfelelő kapcsolataink, például Perúra gondolok. Hogyha már normákról beszélünk, és határértékekről beszélünk, akkor fontos, hogy a normákat mindenképpen javítsuk és emeljük. És amikor az európaiak más országokba exportálnak, akkor is be kell tartaniuk a szabályokat. Itt volt az Európai Unió által szubvencionált mélyhűtött csirkehús Afrika irányába, és mindenki tudja, hogy Afrikában azt mutatják a tanulmányok, hogy nincsen meg a megfelelő szállítási és tárolási lehetőség ezekre a mélyhűtött termékekre nézve, és egyáltalán milyen csirkékről van itt szó, olyan csirkékről, amiket körülbelül három hetes korukban vágnak le, amelyeket Európában nem is enne meg senki, ezeket csak azért, hát ha fogalmazhatok, így állítjuk elő három hét alatt rendkívül gyorsan, hogy utána exportáljuk őket. Hát milyen Európai Unió ez, ahol másoknak exportálunk olyan húst, amit itthon nem ennénk meg. Hát, hogyha már szabályok vannak, akkor legyenek ugyanazok a szabályok, függetlenül attól, hogy ezt a húst Európában vagy Európán kívül eszik meg. Köszönöm, most pedig Mártén Oslinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni e rendezvénye megszervezését köszönöm a sok szakértő jelenlétét. Külön örülök, hogy itt volt a tanács elnöke, a spanyol miniszterasszony, illetve a biztos is. Úgy hiszem, hogy eljött annak az ideje, hogy egy kulcsvitát folytassunk le, mely világos javaslatokat is tartalmaz, hiszen egy olyan valósággal állunk szemben, amelyel már hosszú ideje szembe kellett, hogy nézzünk, és a spanyol soros elnökség munkáját, illetve a bizottság kezdeményezését nagyon fontosan, nagyon üdvözölhetjük, és ezekkel talán sikerül majd egy nyitott kérdéseket megoldani. Gyakran beszélünk az európai mezőgazdaság hozzáadott értékéről illetve az európai állattartásban rejlő hozzáadott értékről, a környezettudatosság, az állatvédelem, a növényvédelem. Volnának azok a kérdések, melyek megkülönböztetik az európai mezőgazdaságot a többitől. Ugyanakkor látjuk, hogy a túlszabályozás néha megnehezíti a gazdálkodók életét és persze a gazdálkodók minden lehetőséget megragadnak, hogy termékeiket értékesítsék, illetve pénzt keressenek. Ezért a kap jövőjét illető vitában mindig figyelnünk kell a gazdálkodók érdekeire, és egy jó defenzív kapot kell elfogadni azért, hogy érvényesíteni tudjuk saját érdekeinket és céljainkat a mezőgazdaság és az állattartás stratégiai ágazat az Európai Unióban nem csak egyszerű szó cirádák ezek, hanem valóban a, ki kell jelentenünk, hogy a gazdálkodók és az állattartók a közjóhoz járulnak hozzá, és megfelelő javadalmazásra van szükség ahhoz, hogy fent tudjanak maradni. El kell, maradnunk, el kell magyaráznunk a polgároknak is, hogy mire élik ezen tevékenység mögött jelesül, hogy a termelő is megfelelő javadalmazásban kell, hogy részesüljön, megfelelő árat kell, hogy kapjon a terményeiért, az állatért, ehhez pedig megfelelő gazdasági keretfeltételekre és a harmadik államokkal való megfelelő megállapodásokra van szükség. Az átláthatóság, a származási bizonylatok feltüntetése játszanak nagyon fontos szerepet, ezen felül az is, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk. Ezek, ezen kérdések vizsgálata során, tehát nem csak arra kell, hogy képesek legyünk, hogy a saját érdekeinket érvényesítsük, hanem arra is, hogy új stratégiákat dolgozzunk ki. Nos, itt az Európai Parlamentben az a feladatunk, hogy megoldásokat találjunk a problémáinkra. Ugyanakkor a gazdálkodók, a mezőgazdaságból élők életét sok bizonytalanság nehezíti meg. Látniuk kell tehát, hogy az intézmények tisztában vannak a nehézségekkel, és teljes egészében támogatják az európai mezőgazdaságot, hiszen belátják, hogy milyen fontos hozzáadott értékkel rendelkezik ez. És persze fontos, hogy megőrizzük Európa gazdaságának versenyképességét. Köszönöm szépen, most pedig megadom előbb a tanácsnak, illetve előbb Martin O'Slingnak, majd meg Guinness képviselőnek a szót. Miniszterasszony, elnök úr, élő ez a vita, hiszen egyrészt arról panaszkodunk, hogy a magas normák veszélyeztetik az európai mezőgazdaság versenyképességét, másrészt a biztos világosan elmondta, hogy a magas normák a piaci értékesítés esélyeit is növelik. Úgy hiszem, hogy az utóbbi érve inkább megfontolandó, hiszen a magasabb normák biztosítják, hogy a termékeket a saját piacunkon mindig el tudjuk adni. Sokat beszélünk a világpiacról, ám a gazdálkodók 90%-a nem világpiacon értékesít, hanem regionálisan vagy maximálisan nemzeti szinten. Éppen ezért a figyelmet inkább arra kellene irányítani, hogy hol termelnek és hol értékesítenek a gazdálkodók. És kiküszöbölném azt, hogy agrármodellünket úgy ö, fessük le, mintha rengeteg szuper normánk lenne, nem? Sok bírálat érheti az európai mezőgazdaságot. Például nagyon magas a koncentráció az állattartás területén, és ez nem mindig szolgálja az állatvédelem céljait. Gyakran maguk az állattartók nem veszik figyelembe a saját szabályaikat. Éppen ezért világossá kell tenni, hogy túl Keveset beszélünk a gazdálkodókról, holott a elmúlt 20 évben a mezőgazdaságból élők 15-20%-kal csökkent a számuk. Ezen felül sokat beszéltek a nemzetközi megállapodásokról. Úgytól félek, hogy az egyre több bilaterális megállapodás oda vezet majd, hogy a mezőgazdasági normákat aláoknázzák, aláaknázzák és nem annyira figyelnek a mezőgazdasági ágazatra. És még valamit szeretnék mondani a miniszterasszonynak, hiszen arra a kérdésre, hogy betartjuk-e a saját normáinkat, azt mondhatom, hogy Spanyolországban, az ön hazájában a GMO-k vetésére a GMO, géntechnikailag módosított kukorica vetésére vonatkozó szabályok nagyon alacsony szintűek. Már egyszer megkérdeztük hivatalosan a spanyol kormányt erről, és most is választ ván, válok, várok öntől, hiszen az európai jogszabály a koexisztencia szabályát is lefektette, azaz tehát mindenkinek esélyt kell adni, nem csak azoknak, akik a GMO-kat preferálják. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig McGuinness képviselőasszonynak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak, illetve az itt felszólalóknak munkájukat. Egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amelyet lehet, hogy mások közvetve vetettek fel, Azonban engem a bizottság múlt héten hozott döntése döbbentett meg, miszerül, hogy a Mercosur országokkal új tárgyalási fordulót kezdenek el, bár maga a bizottság jelezte, hogy egy-két mezőgazdasági ágazatra ez nagyon pusztító kihatással volna. Sok közvita nem folyt a e kérdésről, hát a parlamentben legalábbis nem, éppen ezért felvettem a e kérdést. Nem nyújtott meg a bizottság elnökének kijelentése, hogy minden ellentétes hatás ellen fellépnek, többek között a mezőgazdaság területén, és jelzem, hogy az állattartók közül nagyon sokan agályosnak tartják ezt a megállapodást. A normák kérdése pedig messzebb vezet, mint az élelmiszer biztonság kérdésénél, hiszen itt nem csak élelmiszerbiztonsági szabályokról van szó, a normák szélesebb körben szabályoznak. Úgy gondolom, hogyha bilaterális megállapodást kötünk az említett államokkal, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy megőrizzük az Európai Uniós termelési normákat. A múltban sem voltunk erre képesek, és kollégám említette Marokkót, a peszticid maradványok kérdését. Aztán én pedig említem a brazil marha hús kérdését. A bizottság 10 ezer um, marha termelőt vett be a listára, és a parlament megkérdezésére csökkentette az akreditált marha termelők számát. Tényleg olyan ez, mint egy görög, antik görög tragédia. Mindenki az Európai Unióban növeli a, maga, a normákat, az Európai Parlamenti képviselők szeretik a magas szintű normákat, de ugyanakkor ez az importokkal összevetve veszélyezteti saját pozíciónkat. Nem fogadhatók el a magasabb normák, ha csak a piac meg nem fizeti az így termelt árónak az árát. Üdvözlöm a peszticid maradványértékekre vonatkozó szabályokat, de hogyha ezek után megengedjük, hogy harmadik államokból olyan termékek kerüljenek be az piacra, amelyek olyan peszticidekkel kerültek kezelésre, amelyek tiltó listán vannak az Európai Unión, akkor mit érnek a saját szabályaink? Az állat jól létről is sokat hallunk, és az a parlamenti képviselők úgy is gondolják, hogy jó cél, célkitűzés ez. Ám ez azt is jelenti, hogy a, a nagyipari tojás termékek, tojás termelés megszűnik az Európai Unión belül, de hát a tojás termelők azt mondják, hogy egész egyszerűen a saját csirke ketreceiket kiviszik majd egy harmadik államba, ott termeltetik meg a tojást is ezt szállítják be, mert egyszerűen túl drágák az állatjóléti szabályok megteremtési érdekében hozandó intézkedések. És ez vonatkozik a disznó, a sertéshús ágazatra is. Fontos tehát a jó szabály, de meg kell akadályozni, hogy ne essünk túlzásba, és megőrizzük a termelhetőséget is az Európai Unión belül. A társadalom kezében áll a lehetőség a társadalom választhat a termékek között, de látnia kell, hogy a magasabb szintű áruért többet kell fizetni, és úgy gondolom, hogy agresszívebben kell kommunikálnunk, hogy a magasabb norma többe kerül. Mind új jogszabályokra van szükség, mind pedig a kiskereskedők számára világosá kell tenni ezt az összefüggést. Azért beszélgetünk a kérdésről, mert a kap reformja készül elő és úgy gondolom, hogy a jövőbeli kifejezetéseket sokkal inkább a környezetvédelmi megfontolásokhoz, ezen környezetvédelmi szabályok betartásához kell majd kapcsolni, és lehet, hogy az alacsonyabb termelési szintet is figyelembe kell majd venni. A parlamenten belül gyakran beszélünk az élelmiszerbiztonság kérdéséről. A food security nem ugyanaz, mint a food safety, ezt mindjárt tudjuk, mind a kettő fontos – Mind a kettő fontos szempont. Elnök úr, még egyszer megismétlem, bár tudom, hogy már többször elmondtam ebéri aggájaimat, de alapvető jelentőségű a gazdálkodók számára az, hogy magas szintű normákat határoztunk meg számukra, eznek meg kell, hogy feleljenek, de hinniük kell a gazdálkodóknak abban, hogy nem vagyunk hajlandók más normák alapján termelt élelmiszert importálni harmadik államokból. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy a kérdést felvessük, és éppen ezért kíváncsi vagyok, hogy a meghívott pódiumbeszélgetési résztvevők mit gondolnak erről. Az élelmiszer biztonságban nem köthetünk kompromisszumot elektromos billogot rakunk az, államokra, ez, az állatokra, ez mind pénzbe kerül is. Nem mindig javítja az élelmiszerbiztonságot, de még egyszer mondom, valakinek a e költségeket viselnie kell, és végezetül a végtermék árát árában meg kell fizetnie. Még egyszer mondom, a bilaterális kereskedelmi megállapodások aggályosak, aggasztanak engemet, hát Általában Bovi úrral nem értek egyet, ám azonban ma egyetértek vele, és úgy gondolom, hogy veszélyes vizeken nevezünk a mezőgazdaság területén. Köszönöm. Köszönöm, Megginis asszony. Most pedig jár eh, képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt az érdekes workshopot nagyon érdekes az EU normák, az EU szabályok élelmiszerágazatról való befolyásának kérdését megvizsgálni. Azért fontos ez, mert gyakran nem veszik figyelembe szabályok kihatását. Általában azt mondjuk, hogy a gazdaság foglalkozon a versenyképességgel, de hát nem mondhatjuk azt, hogy az EU normák mögött politika rejlik, ezért mi felelünk, mi viseljük a felelősséget, és sok felvetést, amiről itt beszélünk, magunknak vetünk fel. A normák, a szabályok nem természeti törvények eredményei, hanem mi határozzuk ezeket meg. Éppen ezért örülök, hogy ma kontextusba helyezzük a normákat. Hiszen valakinek valahol meg kell fizetnie a versenybe ütköző szabályozás árát. Ezen felül azt is fel kell ismernünk, bár az agrárkereskedelem része globalizálódik, eh, nem globálisan zajlik, de mégiscsak a világ globális kapcsolatban áll, a világ gazdaságai globális kapcsolatban állnak egymással. Hogyha tehát a régiumra számára előírják, hogy minden kivágott fahelyen három új fát kell ültetni, akkor ez nem lett parciális szabály. Fontos a globális szabályozás. Aztán a tartal, az összetevők ellenőrzését nagyon fontosnak tartom az élelmiszereken belül. Meg kell vizsgálni, hogy tiltott anyagokat tartalmaz az élelmiszer, vagy sem, ez nagyon fontos, de legyünk őszinték magunkkal szemben is. Jelesül, hogy ez nem elegendő. Hiszen, hogyha az eperben nem találjuk meg az növényvédőszert, akkor ez lehet, hogy azzal magyarázható, hogy okosan bánta a növényvédőszerrel a epertermelő. Nem tudjuk, amikor a bifstük a serpenyőbe kerül, akkor nem tudjuk, hogy a marha milyen takarmányt evett, hogyan tartották. Ezért fontosak a normák. Aztán egy utolsó észrevétel, és ismét magunkat szólítom meg – mindig újra fel kell tennünk magunk számára is a kérdést, amikor a kap normáiról beszélünk, illetve a kap normáit el is fogadjuk, illetve megfogalmazzuk, tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan lehet um, nem csak Európában alkalmazni ezeket a normákat, ez még talán könnyebben megy, hiszen ez van, eszközeink vannak, de hogyan, ez a kérdés, melyet fel kell tennünk, hogyan tudjuk a gazdálkodóinkkal szemben támasztott elvárásainkat a globális piacon is érvényesíteni. Azt gondolom, hogy óvatosan kell haladni, nem szabad túl előre menni a szabályozásban. Éppen ezért nagyon hálás vagyok a meghallgatásért, mert véges, végre sikerült a versenyképesség és a szabályozás kérdését megvilágítani. Nagyon szépen köszönöm. Az utolsó hozzászóló következik utána majd Espinoza asszony választathat a kérdésekre. Kalinowski úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt meghívottak, tisztelt kollégák. Bárki, akinek valami fogalma van az európai mezőgazdaságról, egyértelműen tudni fogja, hogy az európai mezőgazdasági modell valóban egy felsőrendű modellnek tekinthető. Magasak a biztonsági normáink, a környezetvédelmi normáink, tehát nagyon komoly hozzáadott érték van a mezőgazdasági termékekben. De azért azt is tudjuk, hogy van még tennivalónk ebben a tekintetben, mind az Európai Unión belül, mind azon kívül. Az imént a meghívott miniszterasszony, illetve a biztos úr is arról beszélt, hogy az európai modellt mindenhol a világban be kellene tartatni és el kellene terjeszteni, így kellene fellépnünk a kereskedelmi tárgyalásaink folyamán. Nyilván nem véletlen, hogy a miniszterasszony és a biztos úr ugyanúgy fogalmazott. Csak hogy ennek a megvalósulását egyelőre nem nagyon láttuk, sőt inkább azt láttuk, hogy elég sok mezőgazdasági termelő egyszerűen kiszorult a piacról. Nagyon sokan elmondták azt, hogy a normák, a létező normák komolyabb betartására kellene a hangsúlyt fektetni, hiszen a normák már megvannak, ezeket inkább erősíteni kellene, és ezek betartására kellene koncentrálni. Ami a mezőgazdasági termelést illeti, ez nagyon fontos szektor, nagyon fontos ágazat, és nem engedhetjük meg, hogy ez veszítsen a versenyképességéből. Hogyha megnézzük az Ukrajnában lefolytatott választásokat, akkor azt látjuk, hogy az európai normákhoz való megközelítésük egyáltalán nem változott a politikai változással egyetemben. Úgyhogy jó lenne, hogyha az ilyen nagy partnerekkel, mint Ukrajna, megfelelőben járnánk el. Ezen hatalmas országok az Európai Unióval szomszédos országok igenis meghatározzák az európai mezőgazdaságot nem csak a hozzájuk közeles országokban, mint Lengyelország, hanem Franciaországban és Spanyolországban is. Tulajdonképpen nem csak Ukrajnáról, hanem Oroszországról is beszélnünk kell, ugyanis itt olyan hatalmas összegekről és mennyiségekről van szó, amelyekkel egyszerűen nem fogjuk tudni felvenni a versenyt, hogyha most nem dolgozzuk ki a megfelelő megoldásokat. Az EU mezőgazdaságával kapcsolatban valóban óriási horderejű döntéseket kell meghoznunk. Beszéltünk a fogyasztók tájékoztatásáról is, csak hogy az előállítók tájékoztatásáról is beszélnünk kellene. Meg kellene néznünk, hogy mi történik, hogyha a közös piachoz csatlakozik Ukrajna. Ez egyáltalán nem elhanyagolható kérdés. Ez nem olyan kérdés, amiről egyik napról a másikra meg tudunk majd birkózni, amikor az esemény bekövetkezik. Évekig előre kell készülnünk erre az eseményre, hiszen valódi kockázatról és fenyegetettségről van szó, ami itt van az ajtónk előtt olyan esemény lesz ez, amely az európai modellt alapvetően ingathatja meg. Köszönöm. Köszönöm szépen minden hozzászólónak a kérdéseket, mondja az elnök. Most pedig Espinosa miniszterasszonynak fogom megadni a szót, hogy választ adjon a kérdésekre. Hogyha nincs más hozzászóló, nincs, akkor a miniszterasszony következik. Parancsoljon Espinosa asszony. Elnök úr, köszönöm a szót. Engedjék meg, hogy néhány dolgot pontosítsak ugyanis elhangzott itt a műhely munka alatt néhány olyan dolog, amivel nem feltétlenül értek egyet, tehát ezekkel kezdeném, utána pedig néhány általános megjegyzést tennék. Martin Horsley hozzászólására reagálva a gén kezelt termékekről kellene néhány szót szólnom, ugyanis ő külön megemlítette Spanyolországot. Nos hát, valamit tisztázzunk. Természetesen nem feltétlenül, mint spanyol miniszter vagyok itt, hanem mint az Európai Tanács soros elnökségét képviselő személy, éppen ezért Spanyolországról konkrétan most nem közölhetek információt, mert az EU-s elnökséget képviselem ma, nem pedig Spanyolországot. Azt viszont azért elmondanám, hogy ezzel az érintett génkezelt kukorica kultúrával kapcsolatban a legkisebb probléma sem merült fel Spanyolországban. A médiában sajnos megjelent olyan információ, ami nem felel meg a valóságnak. Ugyanis a valóságban, és ezt még egyszer hangsúlyozom, semmilyen probléma nem merült fel. Az Európai Unió tagállamai elindítottak átmeneti intézkedéseket, és most már kimondhatom, hogy Spanyolország vezető szerepet játszik az ökotermékek forgalmazásában, tehát nincsen semmilyen összeegyeztethetetlenség a biotermékek és a GMO-k között. Jó lenne, hogyha európai szinten is beszélnénk arról, hogy ezek a különböző féle kultúrák nagyon is jól megférnek egymás mellett. Nem arról van szó, hogy valamelyik tagállamot negatív színben szeretnénk itt feltüntetni, és leginkább azt szeretném elkerülni, hogy valamelyik tagországgal kapcsolatban esetleg nem valós információk jelenjenek meg és most Garcia asszonynak szeretnék válaszolni két dologban. Garcia asszony az imént azt mondta, hogy az elmúlt öt évben a mezőgazdasági menedzsmenttel kapcsolatos jogszabályok eltűntek, de azt hiszem, hogy ez az öt év nem megfelelő, mert hét évről van szó. Az utolsó módosítás a KAP esetében az időközi módosítás 2003-ban valósult meg. Úgy vélem, hogy az Európai Unióban csökkent a különböző specifikus márkák fogyasztása. Talán jó lenne, hogyha megvizsgálnánk ennek az okait. Spanyolországban egyébként éppen készül egy tanulmány ezzel kapcsolatban. Mivel gazdasági válságot élünk meg, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az ilyen megkülönböztetett márkák fogyasztása a válság miatt csökkent-e, vagy pedig úgy gondolják a fogyasztók, hogy ezek nem megfelelő termékek. De tulajdonképpen nem is ezen a fórumon kellene ezt megvitatnunk, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem is mondanék mást, csak annyit, hogy a bejegyzett márkák ugyanúgy működnek egy mezőgazdasági, egy élelmiszeripari termék esetében, mint ahogy egy gyógyszer esetében a levédett márkák. Minden egyes ipari szektorban nagyon fontos az innováció, a kutatás és a fejlesztés, valamint a szabványok. Azt kell megnéznünk, hogy az újonnan született szabványok arányban állnak-e a kutatásba, fejlesztésbe és innovációba befektetett összegekkel. A mezőgazdaságban is nagyon fontos az innováció, a kutatás és a fejlesztés, és igenis vannak a mezőgazdaságban is szabadalmazott, illetve védjegyel ellátott termékek, és azt kell megnéznünk, hogy ezek milyen arányban állnak a befektetésekkel. A megkülönböztetett márkák és a bejegyzett márkák esetében, amennyiben valamilyen visszaélés történik, akkor gondolom, hogy ez bejelentésre kerül, ugyanis megvannak a megfelelő és egyértelmű regiszterek, ugyanúgy, mint a gyógyszeripar területén, tehát az ilyen jellegű visszaéléseket viszonylag könnyű tetten érni. ami egyébként a márkákat illeti, vannak olyan védjegyel ellátott termékek, amik ugyanolyanok, mint az adott cég egy másik terméke, éppen csak másik gyártó készülnek. De annak érdekében, hogy ne legyen semmi félreérthető, szeretnék néhány általános megjegyzést elmondani, ami bizonyára segíti majd önöket további munkájukban. Véleményem szerint az állattenyésztés, a növénytermesztés és az élelmiszeripar válságban van, és uh, az első komoly válság a kergemarha kor volt. Ez egyfajta vonal volt az európai mezőgazdaság területén. Akkor döntöttük úgy, hogy sokkal komolyabb normákat kell alkalmazni, és ezekre az új normákra büszkék is vagyunk. Most úgy tekintünk a, az élelmiszerek biztonságára, aminek száz százalékig és alapvetően minden egyes termék esetében érvényesülnie kell. Bármilyen probléma lépjen fel, mondjuk a nyomonkövetési rendszerben, akkor az óriási problémához vezethet. Ugyanis, hogyha bármilyen más probléma merül fel, de a nyomonkövetési rendszer működik, akkor mégiscsak visszakereshető, hogy honnan és miért eredeztethető a felmerült probléma. És most engedjék meg, hogy fogyasztóként is mondjak néhány szót. Szerintem az európai fogyasztók manapság már teljesen hozzászoktak ahhoz, hogyha megvesznek egy élelmiszeripari terméket, akkor azzal kapcsolatban semmilyen problémájuk nem lehet. Gondoljunk csak bele, milyen óriási munka volt szükséges ahhoz a mezőgazdászok részéről, a halászok részéről és a forgalmazói ágazat részéről, hogy eljussunk odáig, hogy az európai fogyasztó abszolút bizalommal vásárolja meg az élelmiszeripari termékeket, és fel sem merül benne, hogy ezekkel kapcsolatban bármilyen kockázati tényező felmerülhet. Mindig is hangsúlyoztuk az állat jólét szabályainak betartását is, és hogyha gyakran nézünk tévét, akkor nagyon sokszor látunk olyan képeket, ahol iszonyatosan összezsúfolva élnek az állatok, ami eléggé szomorú látványt nyújt. Tehát talán a fogyasztó számára úgy tűnik, hogy hiába vannak Európában állatjóléti szabályok, mégsem vagyunk képesek arra, hogy megmagyarázzuk a fogyasztónak, hogy mi mindent értünk el és sokszor azt sem látják a fogyasztók, hogy milyen áron értük el ezeket az előrelépéseket. És amennyiben képtelenek vagyunk ezt az európai fogyasztókkal megértetni, hát akkor gondoljuk csak bele, hogy mennyire nehéz lenne ezt Európán kívüli fogyasztókkal megértetni. Az európai élelmiszerpiac általánosságban nagyon éretten és nagyon struktúráltan működik, ehhez képest a fejlődő országokban egészen másmilyen az élelmiszerpiac. Mások az étkezési szokások is, természetesen más a kultúra is, de hát így a harmadik országok irányába sok szempontból nagyon nehéz lenne elmagyarázni saját élelmiszeri elképzeléseinket. Természetesen a normákat mindig lehet könnyíteni, könnyebben alkalmazhatóvá tenni, és akkor ez a könnyebb alkalmazhatóság nyilván megjelenne a biztonság területén is. Hogyha mondjuk a gépjárműiparról beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy kötelezővé tettük a légzsák alkalmazását, és volt egy fogyasztó is, aki emiatt reklamált volna. Nem, mert mindenki megértette, hogy a légzsák nélkül kevésbé lenne biztonságos az autója. Tehát, hogyha valamilyen szabályt kötelezően bevezetünk, akkor annak vannak költségei, de ez mégsem árt a versenyképességnek, mert a fogyasztók belátják, hogy valóban szükség volt ezekre a változtatásokra. De hogy tulajdonképpen mit is akartam mindezzel elmondani? Nagyjából azt, hogy azok a termékek, amik harmadik országból érkeznek az Európai Unióba, ugyanolyan szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, mint amik a mi termékeinkre érvényesek kezdő előadásomban harmonizált követelményekről beszéltem, nem pedig ugyanolyan ekvivalens követelményekről. Ez lehet, hogy csak technikai nüansz, de én mégis ekvivalenciáról, megfeleltethetőségről beszéltem, nem pedig egyezésről. Talán Jár úr, már nem is emlékszem, hogy ki volt, aki ezzel kapcsolatban hozzászólt, de lényeg a lényeg, a megfeleltethetőség az ekvivalencia azt jelenti, hogy a biztonsági szint és a biztonság célja megegyezik. Tehát a cél megegyezik, de az eszközök nem feltétlenül. A harmonizáció viszont azt jelenti, hogy az eljárás elejétől végéig minden egyforma, tehát a normák, az előállítási lánc és az élelmiszer lánc belépési pontjától a kilépési pontig pontosan ugyanolyanok és egy kicsit egyszerűbben, hétköznapiban fogalmazva azt mondanám, hogy az Európai Uniónak kölcsönösséget kell elérnie minden olyan kereskedelmi megállapodásban, amit harmadik országgal ír alá. És még azt is szeretném elmondani, hogy eléggé differenciált ez az európai mezőgazdasági modell, olyan modell ez, amit a világon mindenhol meg kell védenünk olyan modell, amely minőséget garantál, és ezt a minőséget igenis értékelnünk kell, és a fogyasztóknak pedig meg kell érteniük, hogy ennek a minőségnek ára van. A minőség egyébként erőt ad nekünk, ezzel elláthatjuk megfelelő mezőgazdasági termékekkel az Európai Uniót, sőt, még exportálhatunk is más területek felé. Ami pedig a minőségi követelményeket illeti, ezeket, hát meg kell néznünk, hogy export esetén hogyan tudjuk betartatni. Ez ugye nem feltétlenül egyértelmű. Viszont, ha importálunk, akkor egyértelmű, hogy minden egyes terméknél, minden egyes időpillanatban minden szabályt be kell tartatnunk. Hogy növény termesztőről vagy állattenyésztésről legyen szó, mint ahogy Garcia Perez kolléga is elmondta, fontos, hogy az előállítási módszer megfelelő jövedelmet biztosítson az adott gazdának. És természetesen tudjuk, hogy a költségeket végül is a végfogyasztó fogja megfizetni, de hát amennyiben megfelelő minőséget és megfelelő bizalmat kap, akkor nem fog más termékek irányába fordulni. És ebből a szempontból is nagyon fontos a nyomon követhetőség, hiszen ez is olyan adó, amivel újabb területeket szerezhetünk a nemzetközi piacon. Most függetlenül attól, hogy az Európai Uniónak milyen kétoldalú megállapodásai lesznek az új kapon belül 2013-on túl, mindig a differenciált minőség megközelítést kell majd hangsúlyoznunk. És mint ahogy elmondtam már bevezető előadásomban, elég komoly tapasztalatot szereztünk már, így a kisebb elkövetett hibákat már orvosolni tudtuk, hiszen a hibák igenis kicsik voltak, az elért eredmények pedig nagyok és jelentősek. Sőt, a jelenlegi helyzet kockázatait új lehetőségként is kihasználhatjuk a jövőre nézve. Ezen célok eléréséhez mindenképpen számíthatnak majd a spanyol elnökségre. Még egyszer köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy meghívott és egy lehetőséget adott, köszönöm, hogy meghallgattak, hiszen óriási kihívás áll előtt közös feladatunk, hogy erősebb és egységesebb Európát építsünk. Köszönöm szépen, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, de különösen Spinoza asszonynak illetve Csoros biztosnak, Köszönöm szépen a szakértők előadásait, és Kinisz asszony, parancsoljon! Említett követtem a Mercosur tárgyalásokat, illetve ezek újra megnyitását, és szeretnék a tanácstól erre vonatkozóan néhány gondolatot hallani. Köszönöm. Parancsoljon meg, Kinesz asszony, Elena, tiéd a szó. A következőt mondhatom el. Nagyon sok minden változhat az elkövetkezendő 24 órában is. Valószínűleg a következő ülésen politikai megállapodás születhet arról, hogy ezeket a tárgyalásokat el kell indítani. Két témáról van szó. Egyrészt Közép-Amerika országaival való tárgyalásokról, illetve a Mercosur tárgyalások. A spanyol elnökség megpróbál politikai megállapodást kötni a tárgyalások elindításáról. Az, hogy ez vajon sikerülni fog-e vagy sem, azt nem tudjuk, de mi ezt megvalósíthatónak tartjuk a fennmaradó két hónap alatt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel az utolsó kérdésre is választ kaptunk. Most pedig megtenném a végső megjegyzéseimet, és el szeretném mondani azt, hogy nagyon sok hozzászólást hallhattunk ma, és a miniszterasszony következtetéseiért is köszönetet szeretnénk mondani, de minden úgymond egybefut, hiszen minden hozzászóló egy és ugyanára dologra utalt. Nem szeretnénk eh, egyenlőtlen versenyt, nem szeretnénk azt, hogyha termelőink eh, ilyen versenyhelyzetben kéne, hogy részt vegyenek, csak azért, mert azok, akik az európai piacra juttatják termékeiket, nem tartják be az európai előírásokat. Eh, Spinoza asszony megemlítette az airbag témáját, és természetesen lehetséges lenne ezeket a, a járműveket gyártani, de ezt mégsem tesszük. A mezőgazdaságban ugyan ez szintén nem valósítható meg, ez az információhoz és a kommunikációhoz kapcsolódik, hogy eztokat fel kell világosítani, és fontos, hogy ők megtudhassák azt, hogy a kérdéses termékek betartják-e az európai előírásokat, vagy sem. Lenne még egy metodikai kérdésem is. Parlamentként egyre világosabbá válik számunkra, az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződésből adódóan fontosabb szerepet kell játszania, és nagyon fontos, hogy az európai jogalkotás főszereplőivé váljunk a tanácssal együtt. Nem pusztán arról van szó, hogy gondolkodjunk a versenyképességről, hanem konkrét intézkedésekről is a biztos, már utalt néhány fontos jogalkotási intézkedésre, amelyre az ősszel számítunk, és ezekre fel kell készülnünk. Nagyon fontos, hogy az európai polgárok megtalálhassák saját magukat is a jogalkotásban. Köszönöm szépen a résztvevők hozzászólásait, és május 8-án találkozunk újból, 19 órakor. Köszönöm.